Uh, dear members. Uh, Tisztelt képviselők, kedves vendégeink, nagy örömmel üdvözlöm Önöket. A mai meghallgatáson a magyarországi emberi jogi kérdésekről fogunk beszélgetni. Egy pillanat múlva meg fogom hallgatni az ügyrendi kérdését a kollégának, de egy, ha megengedik, akkor előbb néhány rövid bevezető szót szólnék. Tehát tisztelt képviselők, tisztelt vendégek, a Magyarországi Emberi Jogi Helyzetről szóló meghallgatásunkon szeretett üdvözlöm Önöket. Dán, görög és horvát nyelven sajnálatos módon nem lesz az ülésen tolmácsolás. Az interneten folyamatosan közvetítjük ezt az ülést, illetve az összes résztvevőnek és az előadóknak a beszédeit felvetjük. Ahhoz elnökök értekezlete tavaly októberben úgy döntött, hogy a Magyarország emberi jogi helyzet miatt a LIBE bizottságot felkéri, hogy egy kezdeti eszmecserét folytassunk, és felkértek, hogy én legyek ennek az elnöke, és biztosítsam azt, hogy nyomon követjük a helyzetet a szakbizottságban. A frakciók úgy döntöttek, hogy nyilvános meghallgatást tartunk, hogy meghallgathassuk a szakértőket, akik elmondják véleményüket a helyzetről, és szerintünk ez a leghelyesebb eljárás. Amiért is um, került az érdeklődésünk homlokterébe ez a kérdés, mert a civil szervezeteket um, illet, érintő eseményekről érkezett tudomásunk, illetve a média szabadságát is úgy érezzük, hogy korlátozzák Magyarországban. Első beszélünk Fritz Tamás, aki a Civil Összefogás Fórum egyik alapítója és vezetője lemondta a mai részvételét, ezért a programunk változott. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy az összes LIBE koordinátor egyetértett a felszólalók listájával. Először meghallgatjuk a vendégeinket, utána pedig megnyitom a szót, megnyitom a lehetőséget a vitára. Halmájer asszonynak, az LPP-s e koordinátorunknak ügyrendi kérdése van. Parancsoljon! Ügyrendi kérdésem lenne, mégpedig azért, mert Szerettem volna elmondani, hogy nagy gondom van azzal kapcsolatban, hogy milyen módon hívták meg az EPP-t és az ECR-t a mai meghallgatásra. Néhány nappal ezelőtt tudtuk meg azt, hogy Fritz Tamás nem azért nem jön el, mert egyéb kötelezettségei vannak máshol, hanem azért, mert teljesen kiegyensúlyozott, kiegyensúlyozott elfogadhatatlannak tartja a mai összetételét a meghallgatásnak. Egy kutatási intézményt is meghívtak volna, de ezt nem engedélyezték meg a meghallgatáson. A GUE, a Zöldek, az ALDE, valamint a szocialisták és demokraták a az eredeti koordinátorok személyét nem szeretnék volna megváltoztatni, és tegnap velem sem tudtak erről egyeztetni. Én ezt elviselhetetlen eljárási módnak látom. Egyoldalú a képviseltettség ezen a meghallgatáson, emellett pedig Magyarországon bírósági perek zajlanak azon szervekkel szemben, amelyeket meghívtak. Tehát jelenleg bírósági terekbe avatkozunk bele, és ez rendkívül ö, különleges. Általában véve nem így járunk el, és őszintén el kell mondanom azt is, hogy teljesen mindegy, hogy Magyarországon hogy állok a kérdéshez, és hogy Romániában, Csehországban vagy Magyarországon éppen a bíróságok hogyan néznek ki, a magyar bíróságok esetében rendezett helyzetről van szó. Én nem kaptam visszajelzést tegnap, bár kértünk visszajelzést. Ha demokráciáról beszélünk, akkor a demokrácián belül ezt mindenképpen gyakorolni is kell. Szeretném elmondani, hogy jó lenne, ha az ügyrendet a jövőben betartanánk. A néppártnak is három személyre van joga, és mások vitája ezt nem írhatja felül. Ha vannak demokratikus szabályaink, és ezeket itt követeljük, akkor nekünk is ezeket be kell tartani. Az nem lehet, hogy egy kutatóintézet nem kap jogot arra, hogy itt megjelenjen, azért, mert senki nem akar velünk beszélni. Őszintén szólva be kell vallanom, hogy ez egy szégyentelen ügy. És ilyen okból kifolyólag szeretnék visszajelzést kapni, különben a néppárt el fogja hagyni ezt a termet. Köszönöm szépen, Holmeyer asszony. Úgy érzékelem a helyzetet, hogy nagyon világos voltam akkor, amikor azt mondtam, hogy az összes koordinátor, az összes libe koordinátor beleegyezett a felszólalók listájába. Ez azt jelenti, hogy az összes libe koordinátorral tartottunk egy ülést, ahol demokratikusan mindenki egyetértett a felszólalók listájában. Ez volt a megállapodásunk. Ön most aggáját fejezte ki, hogy a néppárt nem ért egyet a jelenlegi rendel, ehhez természetesen joguk van, és joguk van ahhoz is, hogy ne vegyenek részt a vitában. De hadd fejezzem be ö, az ügyrendi kérdéshez való reakciómat, mondja az elnök. Kérem, legyenek türelemmel. Éppen az ön ügyrendi kérdésére reagálok, mondja az elnök. Tehát ennek az alapján a néppártnak teljes mértékben joga van arra, hogy ne vegyen részt ezen az ülésen. A demokratikus döntéshozatalra viszont sor került, erről jegyzőkönyv is készült, hogy a koordinátorok egyetértettek abban, hogy demokratikus döntést hoztunk, és a konferenciát folytathatjuk. Engedjék meg, hogy az ügyrendi kérdésre reagáljak. Kérem, legyenek türelmesek. Hogyha az összes koordinátorral most elkezdjük a vitát, akkor csak elismételhetem elismételhetjük a koordinátorok demokratikus döntését, amivel úgy döntöttünk, hogy így lezajolhat ez a mai meghallgatás. Tehát, ha néppárt nem akar részt venni, akkor nem vesz részt a konferencián. Ez teljes mértékben elfogadható. De demokratikus döntést hoztunk az összes koordinátor részvételével arról, hogy folytatódhat ez a konferencia ebben a formában. Az EPP most a, a konzervatívokat, az lcr t is említette, teljes jogukban áll nekik is az, hogy ne szólaljanak fel, ha nem kívánnak. Jó? Kökhop úr, kérem, egy pillanatig várjon, amíg befejezem a mondandómat. Tehát ennek alapján a konferencia folytatható. Ha más kollégák további ügyrendi kérdéseket szeretnének, vagy ügyrendi pontokat szeretnének felvetni, lehetőségük van rá, de elnökként az a döntésem, hogy a LIBE koordinátorok demokratikus döntése alapján, amelyben minden frakció részt vett, illetve részt vehetett, folytatódhat a konferencia. Az embereknek tudnia kell, hogy mi volt ez a döntés. Most akkor következhetnek a további ügyrendi kérdések, Kölkapul parancsoljon, utána meglátjuk, hogy hogy folytathatjuk. És kérem, egy percben szólaljon fel, egy percben. All I, all I want to... Itt Egyszerre többen beszélnek sajnos. Nem, we have been mentioned. Említették, el, említették a frakciónkat ügyrendi kérdésben. Én valójában csak jogi szempontból közelítem meg ezt a dolgot, a többihez nem is, a többi nem is nagyon érdekel. De eh, annak tudatában vagyok, hogy eh, fontos az, amit Holmeier asszony mondott, hogy egyes meghívottak esetében bírói eljárások zajlanak. Erről én nem tudtam, és emiatt aggódom, azt gondolom, hogy mindannyian aggódunk, hogy itt valójában felmerülhet a bíróság befolyásolásának gyanúja, illetve a bíróság megsértésének gyanúja, és ami itt előadásra kerül, mint információ vagy bizonyíték, az nyilván érintheti a bírói eljárást is. Én magam jogász vagyok, és tudom, hogy nagyon óvatosan kell eljárni ilyen esetekben, és ez az, ami engem aggaszt. Ezzel kapcsolatban szeretnék további információt kapni, mert nem akarom befolyásolni, prejudikálni e, semmilyen folyamatban e, lévő ügyet, tehát jogi alapon e, vannak aggodalmaim. Köszönöm. Köszönöm ezt a megjegyzést és én azt gondolom, hogy így is tudjuk folytatni. Megadom a szót Wikström asszonynak. Köszönöm, elnök úr. Nem akarom megismételni, amit az elnök úr mondott. Igazándiból csak a sajnálkozásomat akarom kifejezni, amiatt, hogy rendkívül rövid határidővel tegnap kaptunk egy lemondást az egyik résztvevőtől. Ezt a e, civil szervezetet két másik civil szervezettel akarta helyettesítetni az utolsó pillanatban a néppárt. E, ez szembe ment azzal, amit korábban döntöttünk mindannyian, éppen ezért ilyen rövid határidővel ezt nem lehetett megcsinálni. Egy másik e, civil szervezetet hajlandók lettünk volna fogadni, két másikat az egy helyet tehát nem. Ezt világossá tettük, én nagyon sajnálom, hogy így alakult a dolog. És nagyon sajnálom, hogy a 28 tagállamban játszótérként tűnik fel ez a szakbizottság, és nem erről szól az Európai Parlament. Úgy gondolom, szerintem folytatnunk kell a meghallgatást, ahogy elterveztük. Köszönöm. Thank you, Mrs. Wickstrom. Köszönöm szépen, Wikström asszony. Nem meglepően három további ügyrendi pontot szeretnének felvetni a kollégák. Az ügyrendi kérdések listáját ezzel lejárom. Gierek, Intfeld kollégák kapnak szót, aztán végül Holmájer az, hogy még egyszer. Az övé lehet a végső szó. Egy fél pillanat, mielőtt Gierek úr elkezdi. Ez tehát az ügyrendi felszólások listájának a végleges vezője Parancsoljon! Ön is szeretne ügyrendi kérdést hoffá tenni? De most már a listát lezártuk. Gyerek úr, parancsoljon. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chcę zwrócić uwagę, że zebraliśmy się... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretem volna elmondani, hogy azért találkoztunk ma itt, hogy a Magyarország emberjogi helyzetről értekezzünk, és nem azért, hogy a magyar demokráciáról vitatkozzunk. Ez egy lényeges különbség. Azok, akik itt felszólalnak, elmondják, hogy hol élnek vissza a jogokkal, de most nem arról beszélünk, hogy Magyarországnak demokratikusan választott kormánya van, hiszen megválasztották. Holmeyer asszony fenntartásait én komolyan venném, és szolidárisnak mutatkozok vele. Ha egy országról beszélünk, akkor az ország széles közvéleményét ne ignoráljuk. Köszönöm szépen kisebbségi jogok esetében sem. Köszönöm, és köszönöm, hogy az időkorlátot is betartotta. Sophie Intrát következik. Csak nagyon röviden eh, az ECR és az EPP, a néppárt frakciója eh, igazat mond, amikor azt mondja, hogy be kell tartanunk az eljárást, tehát teljesen igazuk van, és eh, mindenkit meg kell hallgatnunk. Ugyanakkor azt szeretném, hogyha ugyanennyire kritikusak lennének akkor, amikor bírókat rúgnak ki, civil szervezeteket zaklatnak, amikor felszámolják a sajtószabadságot. Szeretném, hogyha akkor is ilyen kritikusak lennének. Köszönöm. Ez nem igazán ügyrendi kérdés volt, mondja az elnök. You know, not in the strict sense of the word. Legalábbis eh, nem a szorosabban vett eh, értelmében a szónak. Az utolsó ügyrendi megszólalásra fogok majd eh, lehetőséget adni Holmájer asszonynak, de előtte Lunacek asszonynak, és remélem, hogy tényleg ügyrendiről van szó. Köszönöm, elnök úr. Én is csak meg szeretném ismételni, azt, hogy ez a meghallgatás a folyam, folyamánya annak, ami már itt korábban történt ebben a parlamentben, korábbi meghallgatásoknak, korábbi eh, megállapodásoknak, és ebben az értelemben az EPP és a többi koordinátor megállapodtak a meghívottakban. Eh, hadd mondjam el, hogy eh, azok az emberek, akiket mi szerettünk volna meghívni, tehát a zöldek, illetve az Egyesült Baloldal, szintén nem lettek meghívva, ehm, tehát ne csináljunk ebből jobboldal-baloldal kérdést, mert valójában ez egy konszenzuális döntés volt a szakbizottság elnökségében, a parlament elnökségében, bürójában pedig szintén megállapodtunk, arról, hogy lesz egy ilyen meghallgatás, oly módon, ahogy azt javasolták. Én nagyon sajnálom, hogy Fritz úr nem jön, azt mondja, hogy nem akar itt lenni. Sajnálom, azt is sajnálni fogom, hogyha az ECR és az EPP elhagyják a termet, mert ez egy konszenzuális döntés volt. Kérem, tartsuk fenn a konszenzust. Köszönöm. Final point of order. És akkor most a végső ügyrendi hozzászólás Holmeyer asszony izgalmasnak tartom azt, hogy itt különböző állításokat tesznek, de ezek nem felelnek meg a valóságnak. Én nem azt kértem, hogy függesszük fel a meghallgatást. Értem, hogy van meghallgatás, de nem kiegyensúlyozott és ügyrendi kérdést szerettem volna megemlíteni, de soha nem beszéltem arról, hogy itt a megjelent képviselőket nem hallgatjuk meg. Csak arra mutattam rá, hogy nem kiegyensúlyozott ez a mm, meghallgatás. Nem a néppárt, hanem a civil szervezetek kérték azt, hogy itt kettessével léphessenek fel. Ők fordultak a vezetőséghez, valamint a frakciókhoz ezzel a kéréssel. Fritz úr levele nem azt mondja, hogy egyéb kötelezettségek tartják őt távol, hanem azt állapítja meg, hogy nem jön el ide, mert nem kiegyensúlyozott ez a meghallgatás. Én erről beszéltem. Ezért nem kellene gyanúsítgatni a néppártot. Nem harcoltunk a meghallgatás ellen, jóvá is hagytuk csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy Csehország és Románia esetében is ugyanilyen mértékkel, szélességgel legyenek jelen, mert nekem az volt, a be az, volt az érzésem, hogy nem voltak ilyenek. Itt csak a román kormány levelére szeretnék utalni ne hajoljunk egyik vagy másik irányba, akkor, amikor a tagállamok jogainak a képviseletéről van szó, emberi jogainak a képviseleteiről. Én itt a bírósági perekről beszéltem, hogyha zajló perekről van szó, akkor problematikus lehet ez, hiszen előfordulhat, hogy befolyásolják. Ez volt az egyetlen, amit mondani akartam. Ez nem ok arra, hogy gyanúsítgatásokkal éljenek, mert nem indítottunk támadást a meghallgatás ellen, nem szeretük volna ezt beszüntetni, leállítani. Köszönöm, Holmájer asszony. Igen, sok időt kapott arra, hogy a néppárt álláspontját kifejtse. December 17-én, 2014-ben egyhangú koordinátori döntést hoztunk. Önnek tökéletesen joga van a népárt képviseletében az agájait kifejteni, ezt meg is tette, de nem kértük azt, ön is sem kérje azt, hogy a ha meghallgatás nem ehessen tovább, hanem azt mondja, hogy a néppártnak agái vannak, és ezért nem szeretnének részt venni a meghallgatáson, joga van hozzá. A jogi pont Kölkop úr, amit felvetett az ECR nevében, a LIBE koordinátorok döntése alapján figyelembe vehetjük ezt a pontot, úgyhogy e jogi pontért vállalom a felelősséget. Más lényegi, érdembeli ügyrendi hozzászólás nem volt, úgyhogy szerintem folytathatjuk a meghallgatást. Holmeyer asszony, akkor önnek most felelősséget kell vált, vállalnia a döntéséért, azonban a LIBE koordinátorok egyhangú döntése, ami december 17-én született, ennek alapján most folytatódhat a meghallgatás. Veronika Móra, az Ökotárs Alapítvány igazgatója az első hozzászólónk, Móra asszony, 10 perces beszédre kap lehetőséget, parancsoljon, tartsa meg prezentációját. Very much and thank you for inviting me. Köszönöm szépen, köszönjük, hogy meghívtak bennünket erre a meghallgatásra. Mint ahogy megemlítették, az Ökotárs Alapítványt képviselem, és felszólalásomban röviden vázolnám a civil szervezetek és ágazat helyzetét Magyarországon. Részletesen vázolnám azt, hogy az elmúlt egy évben milyen visszás helyzetnek lehetünk tanulni. Ha az elmúlt néhány évre nézünk vissza, akkor láthatjuk, hogy egy, egy évtizedes viszonylagos stabilitást követően az elmúlt két-három évben hirtelen változások következtek be, és a bizonytalanság megrázta a magyar civil ágazatot. Nagyon sok civil szervezet bizonytalan azzal kapcsolatban, hogy hogyan néz ki a jövője, és hogy hogyan tudja majd munkáját folytatni a jövőben. A változásokat külső tényezők eredményezték. Például a jogi környezet, változása, valamint a pénzügyi környezet módosítása. Egy új törvényt vezettünk be, vezettek be 2012-ben, civil törvényt, és ezzel nehezebben tudtak igazodni a jogi követelményekhez a civil szervezetek. Ez a törvény az administratív terheket, a bürokráciát és a civil szervezeteket szembeni követelményeket is megnövelte. A korábbi rendelkezésre álló finanszírozási források, amelyeket a civil szervezetek hagyományosan alkalmaztak, lassan elfogytak, vagy pedig megváltoztak ahhoz képest, hogy korábban hogy néztek ki. Nem azt mondom, hogy ezek a módosítások nagyon károsak, viszont nagyon hamar következtek be ezek a változások, és anélkül, hogy támogatást kapnának a civil szervezetek, nehezen tudnak alkalmazkodni a megváltozott helyzethez. Az az érzés, az az érzület uralkodik a civil szervezetekben, hogy ö, sokkol kikapcsolódott sajnos a mikrofon. Tehát sokkolta ez a helyzet a civil szervezeteket. A civil szervezetek most már napról napra tengődnek, és nem tudnak hosszú távú tervekkel stratégiákat kialakítani. Az elmúlt évtized vívmányai erózió fenyegeti például mondhatjuk azt, hogy a civil ágazat tapasztalt munkaereje elhagyja az ágazatot, és nem lehet a fiatalokat sem bevonni a munkába. A hagyományos támogatási csatornák, különböző szakbizottságok, kerekasztal beszélgetések értelmetlenné váltak hiszen a döntéshozatal, valamint a politika nem megfelelően válaszol. A civil szervezeteket a szolgáltatásokból is, a közszolgáltatásokból hatája alól is kivették. Az oktatás, a szociális szolgáltatások terén a civil szervezetek nem tudnak hozzájárulást nyújtani a folyómunkához. Dióhéjban tehát a civil szervezetek munkakörnyezete, valamint a civil szervezetek felfogása és érzülete az elmúlt két-három évben jelentősen megváltozott a korábbi helyzethez képest. Így az EGT Norvég Civil Támogatási Alap így kezdte munkát 2013-ban. Mint ahogy önök is tudják, a Norvég alap egy tágabb finanszírozási mechanizmus részét képezi, amelyet Norvég, Izland és Liechtenstein szervezett meg, és ennek keretében az Európai Unió kevésbé fejlett tagállamainak nyújt támogatást. A pénzügyi mechanizmus fő célja az, hogy a szociális és pénzügyi ö, szakadékot Európában felszámoljuk, az egyenlőtlenségeket felszámoljuk. A program keretében a civil szervezetek támogatása az egyik kulcs cél. Magyarországon a civil szervezetek támogatása az országos allokáció, összallokáció 10%-át képezi a norvég alapnál. Ami a norvég, norvég civil támogatási alap mechanizmusát illeti, a cél az, hogy a civil társadalmat erősítsük, annak érdekében, hogy a civil szervezetek a szociális igazságossághoz, demokráciához és fenntartható fejlődéshez hozzájárulhassanak. A donorok határozták ezt meg az Európai Bizottság jóváhagyásával, valamint a kedvezményezett országokkal. Az alap nem csak Magyarországon, hanem más országokban is egy független konszorcium igazgatása alatt van. Ezt az úgynevezett pénzügyi mechanizmus titkársága választotta ki. Ez az államtól független. Magyarországon egy négy tagú konzorciumot választottak ki, ennek vezetője az alapítványunk. Hét tematikus területen nyújtunk támogatást támogatást. Mint említettem, 2013 elején indult el ez az alap. Két tendert, pályázati kiírást bonyolítottunk le mostanáig 270 civil szervezet részvételével. A következő pályázat február végén ö, zárul, 120-130 szervezetet fogunk támogatni. Nagyon sok projekt zajlik a norvég alaptámogatásainak köszönhetően. Perifériára szorult emberek tömegét, sérülékeny csoportokat támogatunk. a romákat, hajléktalanokat, szegényeket, különböző kisebbség, tagjait, és a többi, és a többi. A honlapunkon további részletekről is olvashatnak. Ez a támogatási program viták középpontjába került az elmúlt évben. Egy média kampányjal kezdődött minden, 2013 nyarán, akkor, amikor egy heti labban cikkek jelentek meg arról, hogy az alap főleg az LMP-hez mm, kapcsolható, valamint Soros György alapítványához és nevéhez. A támogatások megélénkültek, vagy erőteljesebbé váltak áprilisban akkor, amikor Lázár János a médiában azt mondta, hogy Norvég partnerének, az unió ügyi norvég miniszternek levelet írt, amelyben azt mondja, hogy az alappénzeit politikai döntések alapján ítélik meg. A politikai csatározások azóta is folynak, és fontos hangsúlyoznom, hogy az alapok soha sem, az alapokat soha sem közelítette meg a kormánypárt, nem tettek fel kérdést arról, hogy a pénzt hogyan osztják szét. A kormány sosem kritizálta nyilván azt, hogy milyen problémák merülhetnek fel, és mi az, ami agasztja őket. A kampány ö, hamarosan abba torkollott, hogy ö, hogy a kormányzati ellenőrző szerv és más ellenőrző szervek megfélemlítő vizsgálatot indítottak a játékban a kehi indította a nyomozást júniusban, aztán ez a nyomozás nyáron folytatódott. Semmiféle jogalapja nem volt ennek. A donor rock, ezt már többször is elmondták, megemlítették, hogy sem a nemzetközi egyezmények alapján, sem a magyar jog alapján nincs ennek a szervnek joghatá, hatásköre az alapítványra, az alapra nézve. Magas szintű kormányzati tisztviselők hamarosan különböző vádakat fogalmaztak meg, de még mielőtt vég végső mm, eredményeket hozott volna a vizsgálat bármelyik ellenőrző szerv részéről, amely jogtalannak tartotta volna az alap működését, el kell, nem éltek az ártatlanság vélelmével a folyamatban. A különböző bűnvádi vádaskodások, vádak eljár, elindultak, és partnereimet, valamint a, munkáltató, a munkavállalóinkat otthon is átkutatták a rendőrök, és különböző dokumentumokat is lefoglaltak az irodánkban. Ami a jogi eljárást illeti, egyelőre zajlik a bűnügyi eljárás, bűnvádi eljárás, de ismeretlen tettes ellen. Állítólag zajlik az eljárás, de sem én, sem engem, sem a kollégáimat nem keresték meg igazságügyi szervek Magyarországon. A történet középpontjában, mint említettem, a kormányzati ellenőrző hivatal jelentése volt, melyet októberben tettek közzé. Ebben folytatódik a vádaskodás, valamint a hűtlen kezeléssel kapcsolatos vádak. 40 oldalas ez a jelentés, de nincsenek adatok rendkívül általánosan fogalmaz ez az anyag. Azóta a sajtókampány enyhült, elcsendesedett, de ez még nem jelenti azt, hogy ez a történet befejeződött. Vannak friss fejlemények is, különböző téren jelentkeznek ezek, megpróbálnám ezt is majd összefoglalni. Tehát zajlik továbbra is a történet. Nem tudjuk, hogy mi lesz a vége, viszont azt éreztették a civil szervezetekkel, hogyha fellépnek és a sérülékeny csoportok érdekében nyilatkoznak, akkor különböző ö, mocskoldó kampányok, ö, valamint administratív eljárások tárgyát képezhetik, és félemlétesi kampányok tárgyát is. Ez erőteljes üzenet a civil szervezetek felé arról, hogy mi fogadható el civil szervezeti tevékenységnek Magyarországon, és mi nem és ami ezt az érdekképviseletet, emberi jogok támogatását illeti, világosá tették a véleményt. Szeretném megemlíteni, hogy ebben a folyamatban 13 civil szervezetet neveztek meg, nevezett meg a kormány, mind problémás civil szervezetet. Csak 13 abból a 60 ezerből, amely aktívan tevékenykedik Magyarországon szeretném megemlíteni, hogy ha egy kormánynak egy civil szervezete is gondja van, mely jogos tevékenységet folytat egy bizonyos országban, az adott országban, akkor annak minden civil szervezettel gondja lesz, gondja van. Akkor nem arról van szó, hogy vannak jók, nem jók, melyek azok, amelyeket akarnak, és melyek, amelyeket nem. És ezzel itt abba is hagyom. Hm. Köszönöm. Köszönöm. A következő hozzászólónk Mongatilla, aki az átlátszó.hu szerkesztője, és ő is egy előadással készült. Tessék Attila. Thank you very much uh, for uh, inviting me. Köszönöm, hogy meghívtak. Én újságíró vagyok, oknyomozó civil szervezet újságírója. A sajtó helyzetre válaszként hoztuk létre a céget, ráadásul ezen kívül egy média figyelő szervezetnek is alapítója és munkatársa vagyok, ezt mértéknek hívják. Én arról szeretnék beszélni, hogy mi történik a magyar média piacon, ami azt gondolom, hogy európai szinten példátlan, egyfajta puha cenzúra telepedett meg Magyarországon. A kormány olyan technikákat alkalmaz a, a sajtó ellen, amelyek általában autoriter vagy félautoriter országokra jellemzők. A kormány fenyegeti, mégpedig szisztematikus módon a sajtó függetlenségét és sokszínűségét. Gyakorlatilag erről szól majd az előadásom. E, szisztematikus ez a fenyegetettség, mert nem véletlenszerű, hanem maga a miniszterelnök is egy romániai eh, táborban, eh, nyári egyetemen fogalmazta meg azt, hogy ő egy olyan illiberális állam létrehozására törekszik, ahol a demokratikus jogokat a nemzeti érdekek befolyásolják, tehát a nemzeti érdek jön először, és aztán jönnek csak a demokratikus jogok, ez gyakorlatilag egy idézet volt, illetve az előadásában három példaképét nevezte meg, Ehm, és azt mondta, hogy Magyarországot, eh, Magyarországnak Törökországot és Oroszországot kellene utánoznia. Ami a magyar sajtóban történik, az nem új, mert 2010-ben kezdődött. Önök is emlékezhetnek arra, hogy egy nagy politikai vita közepette fogadták el az új sajtótörvényt, itt az Európai Unióban is volt ennek visszhangja. A médiatörvény valójában csak a keretet hozta létre, és eh, azóta további dolgok történtek, tehát megszületett a jogi keret, de ennél sokkal fontosabb, és megint csak eh, Eh, szisztematikus eh, dolgok történtek azóta. Eh, először is igen egyedi módon átalakították az állami médiát. Általában az állami média közmédiává szokott, közszolgálati médiává szokott átalakulni, míg Magyarországon fordítva történt, a közszolgálati médiából állami sajtót, médiaszolgáltatót csináltak. Putyin örülne, hogyha olyan sajtója, híradói lennének, mint amilyenek Magyarországon vannak, néha tényleg Észak-Koreára emlékeztet az állami tévé adása. Eh, itt eh, például ez a kép a magyar eh, közszolgálati híradó állítólagos gazdasági szakértőjét mutatja, aki arról beszél, hogy fejlődik, a, növekszik a GDP, további fejlődés van, és ez fizetésemelésekhez vezet. Ő így elemzi a gazdasági helyzetet, és itt pedig azt mondja, hogy a magasabb fizetésekből többet lehet költeni. Nos, nyilván az állami média Magyarországon korábban is, tehát az előző kormány alatt is eh, politikai befolyás alatt volt. Ugyanakkor itt most tényleg azt látjuk, hogy egy párt eh, befolyásolja a, az állami sajtót, és eh, gyakorlatilag szolgai módon kormánypropagandát ad a közszolgálati média. Márpedig ez az állami szervezet egy nagyon jól finanszírozott szervezet, itt látják az éves költségvetését, össze lehet hasonlítani az ábrán a legnagyobb kereskedelmi tévétársaságnál rendelkezésre álló pénzekkel. A Magyar Közszolgálati Média olyan dolgokra költ hatalmas összegeket, amelyekre általában Európában közszolgálati műsorszolgáltatók nem szoktak az állam eh, megint csak eh, rendszeresen és rendszer szintűen torzítja a hirdetési piacot is. Látjuk, hogy tavaly eh, mi történt. Hoztak egy olyan adót, amely leginkább egy kereskedelmi tévétársaságot célzott meg, a legnagyobb magyarországi kereskedelmi tévétársaságot, és ők fizetik a legtöbb adót. Ez az ábra is mutatja, hogy a reklámadó 80%-át ez az egy kereskedelmi tévé fizeti be, ami azt jelenti, hogy a törvény őket célozta meg. Miközben maga a teljes bevétel az elhanyagolható. Az állam összesen 30 millió eurót szed be ebből az adóból, de ennek az egy kereskedelmi tévének ez elég sok. Miért ezt az egy kereskedelmi tévét eh, pc ki? Azért, mert az RTL két évvel ezelőtt elkezdett jobban foglalkozni a politikával, és eh, rászállt a kormány kor, korrupciós ügyeire. Ez eh, egy híres eset, amit látszik az ábrán, a miniszter titkos utazásai és az utazás költségei. Tehát ez a adó azért sújtja ezt a tévétársaságot, mert nyomoznak korrupciós ügyekben, utána járnak korrupciós ügyeknek. A másik nagy, közszol, másik nagy kereskedelmi tévétársaság az a TV2. Ezt a tévét eh, kormányközeli üzletemberek vették meg. Eh, a, általában eh, bulvár híreket ad hírek gyanánt ez a tévé. Ez például egy hír, amivel foglalkozik a legnagyobb versenytárs. Félnek a politikától, mint a tűztől, és leginkább bulvár hírekkel foglalkoznak. A piac más módon is torzul. A kormány közeli médiatársaságok olyan kezekben vannak, akik eh, talán úgy írhatók le legjobban, mint közlet, eh, közeli üzletemberek, és azt is látjuk, hogy az államnak a reklámra szánt eh, kiadásai szintén azon cégek felé vannak csatornázva, amelyek lojálisak a kormányhoz. Ez egyfajta puha cenzúrát jelent, mert az állam reklámmal jutalmazza a lojális médiát. Itt látják a három legnagyobb kormány közeli újságnak, médiacégnek a kormánytól származó reklámbevételeit, és aztán a következő szereplő, tehát eh, azt látjuk, hogy egyes jobboldali eh, sajtócégek bevételének 40%-a a kormánytól származik, miközben a független HVG, ami negyedik szereplő, elhanyagolható mértékben kap állami reklámokat. Az ő bevételeinek mindössze 4%-a származik állami szervezettől, ami egy piaci torzulást jelent a gyakorlatban. Látjuk azt is, hogy nyílt politikai befolyásolás is van egyes szerkesztőségekben. Látjuk, hogy tudunk róla, hogy például az egyik legnagyobb internetes hírszolgáltató, az Origo főszerkesztője, és az egyik oknyomozó újságíró el lett távolítva kormányzati nyomásra ettől a hírportártól, ezt követően sok újságíró felállt. Ez a tüntetés e, ezt mutatja, az ez elleni tüntetést mutatja. Egyébként ennek az Origónak a tulajdonosa a legnagyobb magyarországi telekom szolgáltató, a Deutsche Telekom. Egy nagyon nagy cégről van szó, ezt a céget is e, rábírták arra, hogy váljonak, váljanak meg bizonyos újságíróiktól. És a végén néhány ábrát mutatnék, amelyek azt bizonyítják, hogy milyen mértékben érzik veszélyben a magyar újságírók a sajtószabadságot. Egytől tízig lehetett eh, értékelni a sajtószabadság helyzetét, eh, látszik a romló trend, illetve a politikai nyomásgyakorlás témájában készítettünk még felmérést ugyanilyen skálán. Most azt látjuk, hogy az újságírók fele nagyon komolynak nevezi munkájában a politikai nyomást, ami megint csak jól leírja a sajtóhelyzetet. Én egy oknyomozó újságíró NGO-nak, illetve civil szervezetnek dolgozom. Mi is közvetett áldozatai vagyunk annak a kormányzati fellépésnek, amelyről az előbb Veronika beszélt. Ez is példanélküli európai országban, hogy az állam fellép a civil szervezetek, nem kormányzati szervezetek ellen. Köszönöm még egyszer, hogy meghívtak. Egy dolgot hozzáfűznék az előzetes ügyrendi vitához. Az én szervezetemet soha nem hívták meg például a magyar parlamentbe, hogy beszéljünk a civil szervezetek helyzetéről, tehát eh, nagyon hálás vagyok ezért a meghívásért. A magyar parlamentet nem érdeklik a civil szervezetek problémái. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Barna, Barbara Csernusekova asszonyt hallgatjuk meg, aki az Amnesty International nemzetközi titkárságáról érkezett. Barbara parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Magyarország területével foglalkozom kutatóként az Amnesty international belül, és most egy kicsit átfogóban szeretnék az emberi jogi helyzetről beszélni Magyarországon az elmúlt négy kicsit több mint négy évben. És néhány problémát vetnék fel, amivel megmagyarázom, hogy az Európai Unió számára ez a kérdés miért releváns. Talán néhány kérdést vetnék fel, amikkel az Európai Unió különböző intézményei foglalkoznak, vagy foglalkozhatnának. Els, elsősorban Magyarország az emberi jogi helyzete miatt már néhány éve a figyelem középpontjába került. 2010-el kezdődött ez a folyamat, amikor olyan jogszabályokat fogadott el a kormány, ami elkezdett beleavatkozni az emberi jogi helyzetbe. Úgy gondolom, hogy mindjárt a kezdetektől az EU odafigyelt erre, mert aggodalmak voltak, hogy ez olyan problémákhoz vezethet, ami az európai jogszabályokat és az alkotmányosságot is hátrányosan érintheti. Az Európai Emberi Jogi Karta garantálja az emberi jogokat, és az országok alkotmányos hagyományai miatt ezt figyelembe kéne venni, de mivel az alkotmányt megváltoztatták, ez a probléma releváns mindjárt a kezdetektől fogva. Mielőtt azonban további részletekbe mennék, szeretnék pár dolgot felvázolni. Az Amnesty International nyomon követi az intézkedéseket 2010 óta. Ezeket az intézkedéseket a magyar kormány hozta és befolyásolta különböző emberi jogi területeket, például a szólásszabadságát, a sérülékeny csoportok védelmét, különösen a, hon, hajléktalanokét, illetve az LMBT és a roma kisebbségek helyzetét. Ezen túlmenően azokat a civil szervezeteket is érintették az elfogadott jogszabályok, amik ezekkel sérülékeny szervezetekkel foglalkoztak. 2013 óta újabb csapások érték a civil társadalmat, de ezeket az előttem szólók már felvázolták. Az egész kérdés a nagyon magas szintű kormányzati tisztviselők politikai nyilatkozatáival kezdődött, akik a civil szervezeteket fizetett politikai aktivistáknak titulálták, olyan ügynököknek, akik külföldi érdekeket próbálnak ráerőltetni Magyarországra. Ezt idéztem. Ezeket a nyilatkozatokat intézkedések követték, például ezen civil szervezetek elleni vizsgálatok formájában, utána pedig bűnügyi öm, vádakat is emeltek ezen civil szervezetek ellen, legalábbis szeptemberben, tavaly szeptemberben ez történt, ezt említette az előttem szóló prezentáció is. A politikai nyilatkozatok miért emberi jogi problémák? Hát azért, mert a, a gyülekezés jogáért felelős tisztviselő azt mondta, hogy a politikai nyilatkozatok, amelyek stigmatizálják megbélyegzik a civil szervezeteket, és külföldi ügynöknek titulálják őket, ez már a szólás szabadságába való beavatkozás. Tehát ez egy, aut, ez egy hivatalos, ezzel foglalkozó külön képviselői nyilatkozat, ami öm, ezt már emberi jogi szempontból problematikusnak nyilvánította nemzetközi szinten. Még egy dolog, amit az előző prezentáció, nem tudom, hogy konkrétan említette, ez az, hogy a magyarországi négy civil szervezet konzorciuma elleni vizsgálat azt is jelentheti, hogy az adószámokat felfüggesztik. Ez konkrétan azt jelentheti, hogy gyakorlatilag őket kivonják a forgalomból, ha foglalkoz, fogalmazhatok ilyen egyszerűen. Ez azt jelenti, hogy nagyon konkrét lépésekkel tud lépé, ö, akadályozni civil szervezeteket a munkájukban a kormány. Ilyen fenyegetés alatt kell, hogy dolgozzanak ezek az NGO-k, és ezek az intézkedések nem csak azokat a civil szervezeteket fenyegetik, amelyeket konkrétan céloznak ezek a megfigyelések, vagy vizsgálatok, hanem a civil társadalmat és annak működését általánosságban is érintik az országban, mert aggódnak a civil szervezetek, más civil szervezetekben is felmerül az, hogy mondjuk egyáltalán felhasználhatják-e a norvég alapokból származó pénzeket, érdemese oda pályázniuk a politikai nyilatkozatok, illetve a rendőrségi látogatások, a rendőrségi vizsgálatok miatt, ami egyébként szerintem elég szokatlan, hogy egy rendőrség a civil szervezeteknél házkutatást tart. Még egy dolgot szeretnék hangsúlyozni. Ezek nem elszigetelten történő események, és ez is már elhangzott. Mert vannak más intézkedések is, amelyeket a kormányzat hozott 2010 óta, és figyelembe véve azt, hogy most nagyon rövid időn van, csak pár dolgot szeretnék említeni ezzel kapcsolatban. 2013-ban és 2012-ben a kormányzat elkezdett a hajléktalanok ellen intézkedéseket hozni. 2011-ben megpróbálták kriminalizálni a hajléktalanságot, ezt az alkotmánybíróság megsemmisítette, de utána 2013-ban újra benyújtották ezt a jogszabályt egy kormányzati rendelet formájában, ami a kormányzatoknak lehetővé teszi, hogy megtiltsák az utcán való alvást. Számos egyháznak a státuszát elvették, és a támogatását elvették, és kötelezővé tették számukra, hogy újra regisztráljanak ahhoz, hogy állami támogatást kaphassanak. Ez az ügy is eljutott az Európai Emberi Jogi Bíróságig, és az Európai Emberi Jogi Bíróság aránytalnak találta ezt az intézkedést, tehát ezzel az Európai Egyezményt, az Európai Kartát sérti ez az intézkedés. Még egy dolog, amit szeretnék megemlíteni, az alkotmányváltoztatások, amelyeket 2011-ben és 2013-ban vezettek be. Ezek is olyan aggodalmakhoz vezettek, hogy nem fognak az alapjogok, az alapszabadságok megfelelően érvényesülni. Például aláják az antidiskriminációs keletet, mert néhány védelmi alapot, amik az alkotmányban azelőtt szerepeltek, most kivettek az alkotmányból, illetve voltak problémák az abortuszhoz való hozzáférés kérdéskörében is. Ezt is az alkotmány megpróbálta korlátozni. Ezen túlmenően a valódi életfogytig, valódi életfogytiglan bevezetése a korábbi szabadulás lehetősége nélkül, ez is egy változtatás volt. Aztán a 2010-es média törvény, amivel egyébként még utánam is fognak foglalkozni, nem csak az előttem szólók, ezek is korlátozták a média szabadságát, de a törvényen túlmenően az reklámadó is korlátozza a szólásszabadság gyakorlását az országban. Milyen reakciói voltak az EU-nak? Eddig az Európai Parlament nyomon követte elég rendszeresen a kérdést, a, helyek, a helyzetet, és nyilatkozatokat tett a média jogszabálya, a bíróságok függetlenségével és az alkotmány megváltoztatásával kapcsolatban, hiszen itt már a jogállamiság is ér, sérülhet, illetve az alkotmánybíróság joghatóságával kapcsolatban is voltak felvetései az Európai Parlamentnek. Több jogsértési eljárás is indult Magyarország ellen, például az adatvédelemmel kapcsolatban, az adatvédelmi biztos mandátumának a befejezésével kapcsolatban. Ezt az ügyet egyébként Magyarország 2014-ben elvesztette. A másik jogsértési eljárás pedig a bírák nyugdíjba vonulási életkorának a megváltoztatásával volt kapcsolatos. 2012-ben ezt az ügyet is elvesztette Magyarország. Az Európai Bizottság továbbra is nyomon követi az emberi jogi helyzetet Magyarországban, és a szükséges intézkedéseket megteszi. De nagyon fontos lenne, hogyha nem csak jogsértési eljárások formájában történne ez meg, hanem a jogállamiság megerősítése keretén belül. Ez is, ezen a kereten belül is lépéseket tett az Európai Bizottság, és valószínűleg ez meg is fog történni. Még egy megjegyzés az Európa Tanácssal kapcsolatban. Ez is elkötelezett, szeretne párbeszédet folytatni a tagállamokkal a tanácson belül. Azért, hogy a jogállamiság biztosítékait megerősítse. Ezt nem nagyon használták még az emberi jogok védelmében, de nagyon fontos lenne, hogy az Európa Tanács erre is használja ezt az eszközt. Összefoglalásképpen, és ezért próbáltam ilyen átfogóbb emberi jogi kérdésekkel foglalkozni, nem csak konkrétan a gyülekezési jog vagy a szólásszabadság kérdéseivel, hanem hogyha holisztikusan nézzük a kérdést, akkor azt látjuk, hogy fagylalt színekben van megfestve a dolog, vagy egy-egy konkrét puzzle elemecske kifejtés az önmagában nem elég, hanem az a fontos, hogy átfogó állásra képet az Európai Unió, és maga az Európai Unió is legyen, lásson világosan, a saját belső emberi jogi stratégiájával kapcsolatban. És itt most abba is hagynám, köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm mindannyiuknak az elhangzott beszédeket. Thank you all as well for being Köszönöm szépen, hogy ilyen tömören is fogalmazott, mert ezzel lesz ide tagjainknak is a kérdésekre és válaszokra. Következő felszólalunk Anne Weber, az Európa Tanács emberjogi biztosának tanácsadója. Köszönöm, nagy megtiszteltetés a számomra, hogy itt lehetek önökkel, és megoszthatom, hogy melyek lehetnek a nagyobb, legnagyobb kívások az emberjogi helyzet tekintetében. Onius Műznek, az Európa Tanács emberjogi biztosa december 16-án közzétette magyarországi tavaly júliusi látogatásának eredményeit. A jelentés három fő területre összpontosít, a média szabadsága, a diszkrimináció elleni harc, valamint a bevándorlók, menekültek helyzete. Szeretném megemlíteni, hogy a jelentés közvetétele óta megkaptuk a magyar hatóságok válaszát, reakcióját, ezt is tettük a honlapunkon a jelentéssel együtt és reménykedünk abban, hogy ez majd egy párbeszéd kezdetét jelenti. A jelentést lefordították, és magyar nyelven is hozzáférhetővé válik hamarosan. Dióhéjban mit tartalmaz a jelentés? miközben néhány pozitív aspektust üdvözlünk, és azt, hogy a média jogszabályok terén javult a helyzet azóta, hogy 2010-ben egy nagyon szigorú médiacsomagot vezettek be. A jelentés rámutat egy sor kihívásra. A média területével kapcsolatos kihívásokról fogok először beszélni, erről beszéltek az előző felszólalók is. A biztos továbbra is aggódik, amiatt, hogy a média nem megfelelő jogi keretben dolgozik, és politikai nyomást gyakorolnak rá. Nagyon komoly szankciókkal büntetik a médiát, és egy sor esetben a médiát saját cenzurára kényszeríti. Ami a médiatanácsot illeti, ez emellett a politikai befolyás továbbra is problematikus marad. Továbbá vannak bizonyos intézkedések, melyekről már említést tettek, például reklámadó, a bevételek és a politikai reklámok, valamint az internetadó, amelynek a javaslatát végül is visszavonták, korlátozzák a média pluralizmusát Magyarországon. Konkrét ajánlásokat is megfogalmaz a jelentés az intolerancia elleni harcot is megemlítjük. Az extremista szervezetek jelentik a problémát, valamint az olyan szélsőséges erők, amelyek a parlamentben is vannak, és amelyek, a, amelyek roma ellenes és antiszemita retorikát alkalmaznak a magyar hatóságot felszólítjuk arra, hogy az intolerancia ellen határozottabban lépjen fel, és vizsgálja ki, hogy a különböző bűncselekményeknek pontosan milyen oka volt, illetve hogy megfelelő szankciókkal sújtsa azokat az egyéneket és csoportokat, amelyek rasszista erőszakot és gyűlöletet alkalmaznak, és ellenébe mennek a demokrácia elveinek, valamint a jogállamiságnak. A a diszkrimináció minden formája elleni harcot erősíteni kell a romák esetében is, tisztességes lakhatáshoz való jogon javítani kell, és az oktatáshoz való jogon is sajnálatosan, sajnálatosnak tartjuk azt, hogy decemberben a parlament egy új oktatási törvénymódosítást fogadott el, amely idén január 1-én lépett hatályba. Ennek alapján a kormány kivételeket határozhat meg a diszkrimináció tilalma alól, és ezáltal a szegregált oktatás jogilag megengedett lesz. De ez az uniós a fajok egyenlőségére vonatkozó irányelvet megszegi. Nem csak a romák helyzetéről szeretnék beszélni Magyarországon, hanem szeretném elmondani, hogy az Európa Tanács illetékes bizottsága is ellátogatott Magyarországra, és egy jelentést fog hamarosan tenni, a gyűlöletbeszéddel, valamint a gyűlöleten alapuló bőncselekményekkel kapcsolatos helyzetről a romák körében. Emellett foglalkoztunk a fogyatékkal élő személyek helyzetével is. A biztos ellátogatott egy olyan intézetbe, ahol 190 szellemi fogyatékos élt a látogatás pillanatában sokan a betegek közül nem kellett volna, hogy abban az intézetben helyet kapjanak. A biztos ajánlása ezzel kapcsolatban az, hogy a hatóságoknak fel kell hagyniuk azzal a gyakorlattal, hogy ilyen nagy intézetben helyezzenek el ilyen nagy számú személyt. Sokkal kisebb intézetekre van szükség, de emellett személyre szabott támogatási szolgáltatásokra is. Ami az uniós támogatások felhasználását illeti, most már felhajtak azzal, hogy 150 személyig építsenek, hozzanak létre ilyen intézeteket. A strukturális alapokat arra használták fel, hogy felújítsák a nagy intézményeket, és ezt a fogyatékkal élők érdeképviseletei bírálták. Nagyon sok szemét gondnokság alá helyeznek, de oly, oly módon, hogy ez nem megfelelő az emberjogi normáknak a tolerancia és diszkrimináció megnyilvánul az LGTB személyek esetében is, a a Pride felvonuláson egy másik téma is jelentkezik, erről korábban már beszéltek, a hajléktalanok kérdése. A biztos elmondta, hogy aggódik amiatt, hogy betiltották az utcán való alvást, és különböző ellenőrzéseknek vetik alá a hajléktalanokat emellett gyakorlat, a gyakorlatban büntethetővé tették a hajléktalan létet. Ki kell vizsgálni a különböző ezzel kapcsolatos eseteket. Örülünk annak, hogy a Magyar Legfelsőbb Bíróság tegnap előtt azt mondta, hogy egy 2013-as önkormányzati határozatot amelyet Budapesten hoztak, megszegte a törvényt, tehát törvényellenes. Ez is megerősítette azt, amit a biztosunk mondott. Egy másik aggodalomra okot adó helyzet a, menekül, a menekültek fogvatartása a különböző központokban. 2013-ban 25 személyt tartottak fogva akkor, amikor 25 ezer személy tartottak fogva, az, akkor, amikor a biztos ellátogatott Magyarországra. Az ilyesfajta központok beteltek. Alternatív megoldásokat sokkal gyakrabban kell tudni használni és magán a rendszeren is javítani kell, mert egyelőre önkéntes, és nem megfelelő a bírósági felülvizsgálat sem. A Kuria. egy tavaly októberi jelentésében kimondta, hogy az ilyesfajta központok nem hatékonyan működnek. A törvény továbbra is lehetővé teszi azt, hogy a gyerekekkel utazó felnőttek esetében is lehetséges az, hogy fogva tartják az ilyen családokat gyerekkel együtt. Magyarország hontalansággal kapcsolatos gyakorlata esetében az ilyesfajta személyek nem tudnak állampolgárságért és letelepedésért folyamadni a szabályok értelmében jogos tartózkodás címmel kapcsolatban egyelőre a bíróság vizsgálja a helyzetet. Szeretnék egy másik trendre is rámutatni, erről korábban már beszéltünk, és ez is a jogállamisággal függ össze. A módosítások egy sor intézmény működését megváltoztatta olyan intézményekét, amelyek az egyensúlyokról gondoskodnak Magyarországon. Az egyensúly hiány megbomlott néhány kormányzati intézkedéssel, a média ez ellen emelt hangot. A biztos kitért azokra az auditokra, amelyeket a magyar kormány végzett. A civil szervezetek ellen irányuló retorika valamint a média pluralizmus gyengülése aggasztó tendenciát mutatnak. Olyan kérdések ezek, amelyeket figyelmel kell követnünk az önök szakbizottságának is, ezért reménykedünk abban, hogy folytatjuk a kérdést ezekben, beszélgetést ezekben a témákban. Köszönöm szépen! Thank you very much, and now I give the floor. Köszönöm, most pedig megadom a szót utolsó felszólalónknak, Kovács Zoltánnak, aki a magyar kormány <clears throat> nemzetközi szóvivője. Kovács úr, önél szó. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Eh, nem tudtam előadatileg, hogy milyen nyelven beszéljek, és nem nyelvi okokból fogok magyarul beszélni, tehát magyarul fogok beszélni. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. és valóban, hogy mondjam el magyarul is, hogy bajban vagyok, hogy milyen nyelvet választak a szó átvitt értelmében, amikor megpróbálok reagálni az itt elhangzottakra, hiszen sok-sok hasonlat jut az ember eszébe, amikor egy ilyen meghallgatáson nem az, elsőn, nem az elsőnek a követőjeként az ember jelen van, vagy legalábbis most már jelen van és meghívták. És talán egy olyan hasonlat jutott eszembe, ami remélem nem sért meg senkit, de leírja a valóságot. Ez a mai meghallgatás egy olyan szappanoperára kezd hasonlítani, annak is az ötödik évfolyamára, ahol nem csak már a szereplők, hanem a forgatókönyvírók sem nagyon tudják, hogy pontosan mi mit jelent, mi miről akar szólni. Mindenről akar szólni, de egyúttal semmiről. Konkrétumok is vannak, de leginkább állítások és vélemények. Nagyon nehéz így olyan értelmes párbeszédet folytatni, amelyben eh, mindenki biztos lehet, hogy meghallják a szavát, és egyúttal hasznos, a végeredményt tekintve, a következményeket tekintve is hasznos vitát, illetve beszélgetést lehet folytatni. A magyar kormány 2010-ben, amikor eh, megnyerte a választásokat, pontosan arról beszélt, hogy eh, nagyon sok minden nincs rendben az országban, sosem állítottuk, hogy minden rendben van az elmúlt négy és fél lassan öt év pontosan ezekről a teendőkről, azokról a kérdésekről szól, amelyben végre szeretnénk komoly eredményeket elérni. És nehéz olyan közegben ezekről vitát folytatni, amelyben a kormányal egyet nem értők 2010 ősze óta a minden tagadás politikáját választották. Direkt használom a politika kifejezést, mert szakmai párbeszédet szinte semmiben nem lehet, lehetett folytatni az érintett szervezetekkel sem, mindenki azonnal politikát kiáltott. Éppen ezért a magyar kormány hivatalos álláspontja, hogy ebben a formában véleményeket, túlzó fokozó jelzőket, csúsztatásokat, és elnézést kérek az itt ülőktől, de az előbb is elhangzottak konkrétan hazugságok, tehát nem az hangzik el, olyan idézeteket idéznek, amelyek nem hangoztak el, nagyon nehéz vitatkozni tényszerűen. Szinte reménytelen az a vállalkozás, hogy eh, itt pár percben, néhányszor 5-10 percben az ember vádakra és érzelmekre korrekt, tényszerű, vagy éppen jogi válaszokat adjon. Négy, négyen beszéltek előttem, eh, négyen szóltak hozzá olyan témákat feszegetve, amelyekről az elmúlt években többször, több fordulóban, több fórumon beszéltünk mondhatnám azt is, hogy rendkívül fárasztó és rendkívül kilátástalan olyan beszélgetést folytatni, ahol csak az egyik oldal érvei, illetve állításai számítanak, a másikat hiába mondjuk el, támasztjuk alá bizonyítékokkal azt, amit mondunk, valójában nem veszik figyelembe. Itt például a médiatörvényel kapcsolatban, a magyar alaptörvény megváltoztatásával kapcsolatban elhangzottakkal már nem is lehet vitatkozni, hiába mondtuk el az állításainkat, hiába szembesítettük az állításokat a tényekkel, és hiába mondtuk el, hogy ezeket a vizsgálatokat azok a szervek, azok az illetékes európai intézmények már réges-régen lezárták, amelyeket itt, amelyeket itt idéznek. Ez úgy látszik semmit nem használ. De nem csak ezért nehéz, hanem valójában, ha végignézzük a hozzászólásokat, ezeknek a motivációja és állítása is alapvetően érzelmi, illetve vélemény alapú. Tehát a tények azok a legkevesebb szerepet tudták játszani az elmúlt most már kb. 40 percben, és így meg, meglehetősen nehéz reagálni. De hogy komolyra fordítsuk a szót erről a szappanoperáról, néhány dologra azért térjünk vissza. Azt azért az Ökotárs Alapítvány, illetve a képviseletében jelenlévő elnökasszony Móra Veronika sem állíthatja komolyan, hogy egy olyan országban, ahol több mint 80 ezer, több mint 80 ezer civil szervezet működik, azért, mert a magyar kormánynak jogi vitája van körülbelül egy tucattal, ott valaki veszélyezteti a civil társadalom életét és működését. Különösen, amikor egy olyan témáról beszélgetünk, ahol az összes rendelkezésre álló, az összes rendelkezésre álló pénzügyi lehetőség alap 0,2%-át érintő kérdésről van szó és nagyon érdekes, hogy az elmúlt most már másfél évben nem sikerül elfogadtattunk azt, hogy a törvények mindenkire vonatkoznak. Ha a civil társadalom számon kéri a politikát, és más civil társadalomban tevékenykedőket arról, hogy feleljenek meg a törvényeknek és ennek megfelelően e, működjenek, akkor azt gondolom, hogy azok az ellenőrző szervek is joggal kívánják meg mindenkitől, hogy a jognak, az eljárásoknak, megfelelően tevékenykedjenek. Nagyon komoly vádak vetődtek fel ezzel a kb. egy tucatnyi eh, civil szervezettel kapcsolatban. Egy folyamatban lévő vizsgálatról van szó, és egyszerűen tételesen nem igaz, hogy nem tudnánk együttműködni egyébként a, a valóban helyesen említett célokat illetően más szervezetekkel. Például a svájci alap kapcsán ez az együttműködés gyakorlatilag zöggenőmentes. Beszéljünk egy kicsit arról, amit Mongatilla mondott Mongatilla olyan idézeteket hozott, amelyeket már ezerszer cáfoltunk a miniszterelnök előadásaival, kijelentéseivel kapcsolatban. Láthatóan ez nem érdekel senkit. Politikai motivál, politikailag motivált kijelentésekkel, csúsztatásokkal és hazugságokkal nekem nem áll módon van mit kezdeni. Az Amnesty International azt mondja, három éve van a radaron Magyarország. Én azt kérdezem, miért nem volt 2006-ban a radaron Magyarország, amikor olyan fokú emberi jogi jogsértések történtek az országban, amelyek Európai Uniós tagállamban talán korábban soha nem történtek. Ezt a kettős mércét már az elmúlt három-négy évben nagyon sokszor megrágtuk, és úgy látszik, hogy újra és újra csak ugyanazok a témák jönnek fel. Valamilyen furcsa oknál fogva 2010 után beszélünk arról, hogy valamiféle állt be a magyarországi emberi jogi helyzetben. Ezt egyébként azok a mutatók, az egyébként a szervezetek által készített mutatók sem támasztják alá. Az Európa Tanács riportjáról, illetve jelentéséről, amely decemberben jelent meg, már sokat beszéltünk és sokat is fogunk beszélni, egy ékes példája annak, hogy a korábbi években elhangzott, illetve lefolytatott különböző vizsgálatokra tett eh, válaszokat nem, nem is veszik figyelembe. Médiatörvényel, alaptörvényel, a hajléktalanok ellátásával kapcsolatban. Említsük csak a hajléktalanok kérdését, Magyarországon az elmúlt négy évben jutottunk el odáig, hogy minden egyes télen, minden egyes évben több szálláshely áll rendelkezésre a hajléktalanok számára, mint ahányan vannak az országban. Senki nem beszél arról az erőfeszítésről, amelyben, amely Magyarország részéről azt eredményezte, hogy arányait, sőt abszolút értékét tekintve is a hajléktalan ellátásra Magyarország költ a, legtöbb, költ a legtöbbet eh, az európai országok közül Ezekről az eredményekről érdekes módon senki nem beszél. Um, sorolhatnám itt tovább a különböző uh, ténynek látszott, dám vélemények, ténynek, ténynek álcázott véleményeket és kijelentéseket. Uh, lassan kifutok az időből, gondolom a kérdések között erről még szó van. Én egyre szeretném felhívni az önök figyelmét. Az ilyen alkalmak gyakorlatilag alkalmatlanak arról, hogy érdemi párbeszédet tudjunk folytatni, mert az időkeretek, az itt ülők uh, hozzáállása és kijelentései nem teszik lehetővé, hogy érdemi vita folyjon. Mi az elmúlt években arra törekedtünk, hogy bármely és minden európai intézménye fennálló vitánkat tényszerű, ha szükséges jogi keretek között folytassuk le. Ezeknek a nagy részét megnyugtatóan és végérvényesen lezártuk. Minden olyan erőfeszítés, amelyek ezeket megpróbálja újranyitni, az a mi szemünkben egy politikai nyomás, egy politikai érdek megnyilvánulása. A magyar kormány sosem zárkózott el, és sosem fog elzárkózni azelől, hogy a vitás kérdéseket megnyugtatóan és jogi formában zárja le. Tényekkel és jogi esetekkel pedig tényszerűen és jogi keretek között kell foglalkozni. És azt is gondoljuk, hogy ezeket a fórumokat az Európa előtt álló sokkal fontosabb kihívásoknak kellene szentelni. Rengeteg, rengeteg olyan kérdés van, amelyet ezek a parttalan, értelmetlen viták elkendőznek, elfednek, és ahelyett, hogy az európai gazdaság állapotáról, az euró jövőjéről, eh, a belső integráció kérdéseiről, a terrorfenyegetettségről, vagy éppen a migráció kérdéséről beszélnénk, ugyanazt és ugyanazokat a kérdéseket rágjuk újra és újra értelmetlen és partalan viták eh, keretei között. Én köszönöm, azt gondolom, hogy eh, az alap hozzászólásomban elmondtam mindent, amit szerettem volna, a kérdésekre természetesen szívesen válaszolok. Köszönöm szépen, Kovács úr, köszönöm szépen a jó tanácsait is. Most megnyitom a lehetőséget a vita előtt. Nyilván nagyon komoly vita lesz, és sok kérdést fognak kapni a képviselőktől, a kollégáktól kollégák, hogy biztosítsuk a politikai egyensúlyt, ezért először a koordinátorok kapnak lehetőséget, és utána gyakorlatilag minden képviselő szót kért, de nyugodjanak meg, mindenkinek lesz lehetősége, hogy hozzászóljon vagy kérdezzem. Kérem, hogy nagyjából próbáljanak két percre szorítkozni a hozzászólásaikban, így az összes kollégának lesz lehetősége Először a koordinátorokkal kezdjük a politikai egyensúly érdekében, hiszen komoly érzékenységeket érint ez a mai vita. A néppárttal és Monika Holmájerrel kezdjük. Kollégák, kérem, hogy próbáljanak meg két percen belül maradni. Köszönöm. Hát, Először is szíves köszönetet mondok mindenkinek, azoknak, akik el tudtak jönni a meghallgatásra. Köszönöm, hogy elmondták, ismertették a véleményüket. Néhány konkrét kérdésem lenne. Először is eh, Móra asszonyhoz a következő kérdésem lenne, milyen konkrét eh, vádakkal szembesül, eh, és van egy bírósági tárgyalás, lesz egy per is ezzel kapcsolatban, a vádakkal kapcsolatban? Mert a hűtlen kezelés miatti vádról beszéltek nekünk. Ezről kérném szépen mondjon többet. Másodszorban szeretném tudni öntől azt is, hogy az, a nyomozást, az eljárást hogyan bonyolították le önöknél. Mert ha megfogalmazódik egy ilyesfajta gyanú és vád, akkor kérdés az, hogy magát az eljárást hogyan bonyolítják le, és ezzel kapcsolatban szeretném a személyes véleményét vázolná. Másodszorban pedig Mongortól kérdeznék, ön politikai nyomásról tett említést. Pontosan tudná-e vázolni, hogy az ön véleménye szerint ez a politikai nyomás hogyan néz ki, és miben nyilvánul meg? Ez lenne a kérdésem önhöz. Kovács úr, öntől a következőket szeretném kérdezni. Készen állna-e arra, hogy Magyarország nevében az Európai Parlament nek beszéljen a civil szervezetekről, el tudná mondani azt, hogy a civil szervezetek, amelyeknél voltak különböző nyomozati cselekmények, esetleg vádat fognak -e emelni, vagy vannak-e olyanok, amelyek kell szemben vádat is emeltek, és ha igen, akkor tudná vázolni a tényeket, és hajlandó lenne egy ilyen beszélgetésre eljönni hozzánk. Az emberjogi biztos tanácsadójától pedig a következőket kérdezném. Az elkövetkező időszakban a magyar kormányal terveznek-e értekezéseket, beszélgetéseket, hogy bizonyos kérdésekről konkrétan beszéljenek. Kicsit irritált engem az, hogy itt olyan témákat is említett, amely más országokban is felmerülnek. Például az, hogy hol szállásolják el a szellemi fogyatékkal élőket, vannak ehhez hasonló témák, amelyek Timmermansszal is beszéltünk tegnap, de tehát olyan témák, amelyek nem csak Magyarország kapcsán merülnek fel, hanem más országokkal kapcsolatban is, de hogy vannak-e más témák. Az ön benyomása szerint ezek a témákkal kapcsolatban nagyon rossz a helyzet, rendkívül rosszul bánnak a szellemi fogyatékkal élőkkel és hogy milyen fejlődési folyamatra van szükség a jövőben Magyarországon. Köszönöm, Mónika. Birgit Szibil a következő. Köszönöm szépen, elnök úr újra és újra azt kérdezem magamtól, hogy tényleg ügyrendi vitát bonyolítottunk le a meghallgatás elején, vagy pedig politikai nyilatkozatokat hallottunk, azért, mert közben a néppárt nem hagyta el a termet. Mindazonáltal elég kevés az időnk a kérdésekre, és gyorsan beszélnék arról, amit Kovács úr is megemlített. Mindig csak Magyarországról szeretnénk vitatkozni, de ez nem a mi döntésünk, önök, az Orbán kormány rendkívül aktívan hozzájárulhat ahhoz, hogy ne legyen alkalom arra, hogy önökről beszéljünk. Kovács úr ön, ö, arról panaszkodik, és nyilván ehhez joga van, tehát azt mondta, hogy az elmúlt 40 percben nagyon kevés tényt említettek meg, és nagyon emocionálisan ö, nyilatkoztak. Ön is a felszólása első percében ugyanígy tett. Mora asszony, konkrét kérdés. A felszólása elején rendkívül részletesen vázolta azt, hogy a civil szervezetek tevékenysége hogyan változott meg a különböző befolyások miatt. Tudná vázolni a napi tevékenységét, és el tudná mondani azt, hogy a napi tevékenysége hogyan változott meg? Ez abban nyilvánul meg, hogy most már kevesebb embert alkalmaznak, vagy pedig még többet, csak azért is alapon? Még több ember szerveződik a civil szervezeteken belül? és ha ön kívánhatna valamit, akkor mit kívánna az európai intézményektől, főleg a tanácstól és a bizottságtól? Hogyan bánjanak ezzel a helyzettel? Weber asszonytól, az Európa Tanácstól a következőket kérdezem. Sajnos újra és újra ö, populista ö, nyilatkozatokkal kell foglalkoznunk, melyeket ö, vezetők, országok vezetői tesznek meg. Ö, a Charlie Hebdo támadását követően Orbán Viktor is megtett bizonyos megjegyzéseket a gazdasági bevándorlókra vonatkozóan. Az ilyesfajta retorikai változásokat hogyan értelmezi, ez úgy tűnik, hogy a kisebbségek ellen is irányul. Az ön tapasztalata alapján mit kellene az európai intézményeknek tenni azért, hogy hatékonyan ellene működjenek? Köszönöm a szocialisták és demokraták koordinátorának 17 képviselő fog kérdést feltenni, úgyhogy ezért szeretném megkérni, hogy azokat a kérdéseket jegyezzék fel az előadók, akik, amiket kifejezetten önöknek céloztak. Most Kölkopúr következik az ECR frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy-két kérdésem lesz Kovács úrhoz, de ezelőtt, amielőtt ezeket felteszem neki, szeretném elismételni azt az álláspontomat, mely szerint az Európai Bizottság a szerződések őre, nem az Európai Parlament. Tehát szerintünk az Európai Bizottság a megfelelő intézmény, ami az állítólagos alapjogi, illetve jog érvényesülésével kapcsolatos szabálysértéseket ki kell, hogy vizsgálja. Ez az én álláspontom. Mi a parlamentben persze vizsgálhatjuk, hogy mi történik, és tudom, hogy az Európai Bizottság is nyomon követi egyébként a helyzetet, de fontosnak tartottam ezt elmondani. Kovács úr, egy tényszerű kérdést szeretnék a civil szervezetekkel kapcsolatban feltenni. Mi az eljárás, a regisztrációs eljárás a civil szervezetek esetében? Van-e ilyen eljárás Magyarországon, illetve el tudja mondani nekem, hogy a számos e, civil szervezettel kapcsolatban, hát óriási szám volt ez, amit ön említett, és ezekkel kapcsolatban csak nagyon kevés, amelyekkel szemben bírósági eljárás folyik. A bírósági eljárásnak mi köze van bármilyen politikai agitációhoz, vagy politikai ügyhöz, amíg a civil szervezetek elveivel kapcsolatosak, illetve ezek a pénzügyi megbízhatóságukkal kapcsolatosak-e. A civil szervezetek növekedésével kapcsolatban volt-e következetes növekedés, mióta a demokrácia van Magyarországon, illetve hány civil szervezet létezett, mielőtt demokratikus fordulat vette, következett be Magyarországon. Elnök, köszönöm. Most a GUE frakció nevében Martin Anderson Martin következik. Szeretnék köszönetet mondani. Elnézést, igen, mondja az elnök. Ó, elnézést előbb a liberálisok, az ALDE frakció, Cecília, elnézést. Borzasztó dolog, kihagytam az ALDE frakciót, elnézést, Cecília, parancsolj. Különösen egy mai napon elnézést kérek. Elnézést, Martina. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Kovács úr önnek is tiszteltem önnek, nagyon üdvözlöm önt itt a bizottságban és a parlamentben, de szeretném emlékeztetni önt a szerződés kettes cikkére, amely szerint azon szerződés kettes cikkére, amely olyan fontos, olyan vezérlő csillag ön számára és a mi számunkra is. Úgyhogy gondolkozzon el azon, hogy az Európai Parlament választott képviselőit hogy szólítja meg akkor, amikor az Európai Parlamentet és ezt a bizottságot szappanoperának titulálja. Ez elfogadhatatlan. Másodszorban, másodszorban valóban azt akarja, hogy az Európai Parlament feladja azt, hogy az emberi jogokat megpróbálja érvényre jutatni. Annyira nehéz Magyarországon öm, problémát állni akkor, amikor az Európai Bíróság, az Európai Parlament, az Európai Bizottság, az Európa Tanács, a Velencei Bizottság mind azt mondja, hogy probléma van. Mondja el most az igazságot. Mi mind hazugok vagyunk az önök szemében? Vagy pedig van egy egészen aprócska igazságmorzsa ebben, amit mi mondunk. Szerintem az lenne a jogos, hogyha elmondaná ez ön magyarázatát a lényeggel kapcsolatban. Bizonyára van valami kicsi igazság a, ebben a sok európai szervezet által közösen megfogalmazott bírálatban. Ami a hajléktalanok számára biztosított szállásokat illeti, nagyra értékelem az, hogy a magyar kormány ezt mind megtette a legsérülékenyebb emberekért az önök országában. Azonban valóban fontos volt ugyanakkor kriminalizálni a hajléktalanságot nem gondolja, hogy ez egy kicsit túlzás, hogy a legsérülékenyebb emberekre, akik az utcán alszanak, még több száz eurós bírságot is kirónak, amikor egyszerűen nincs is annyi pénzük. Bizonyára van valamilyen összhang, vagy valamilyen következetesség még a magyar kormány fellépésében is. Magyarázza ezt el. A média szabadsága a civil szervezetekkel kapcsolatban komoly problémákat vetettek fel a mai beszélők. De persze az összes tagállam számára vannak problémák ezen területeken is akár, és kell, hogy legyen, kellene, hogy legyen egy mechanizmus, ami az összes tagállam alapjogokkal való ö, megfelelését folyamatosan nyomon követi, és mindenki figyelmeztet, hogyha ezeket nem tartja tiszteletben. Ön elfogadná egy ilyet? Ön elfogadná ezt, hogyha az Európai Uniónak egy ilyen kopenhágai kritériumok alapján, vagy egy bizottság alapján lenne egy ilyen eszköz, amivel pont folyamatosan nyomon tudja követni az emberi jogi helyzetet? Most nincs ilyen mechanizmusunk, ami az összes tagállamot ellenőrizné. Jó, jó, igen, már túl sokat beszéltem, de nagyon érdekes volt, és igazán őszinte választ várok öntől, Kovács úr. Köszönöm, Cecília, és elnézést még egyszer, hogy elrontottam a sorrendet. Most következik Martina Anderson a GUE-tól. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, én megértem, hogy Cecília előbb akart beszélni. Eh, köszönöm az összes eh, szakértőnknek, hogy eljött, és szeretném, szeretnék csatlakozni a szappanoperával kapcsolatos megjegyzéshez. Én nem úgy érzem, hogy szappanoperában szerepelnék ma, de bizonyos aggodalmaira válaszolva eh, szeretném eh, a Neil Musniakhez csatlakozva, aki emberi jogi biztos, eh, említeni azt, amit, amit akarok mondani, mert csatlakozom ahhoz a jelentéshez, amit ő elkészített. Ott diszkriminációról és intoleranciáról van szó. Nem tudom, hogyha Neil Musniakot is eh, szappanopera szereplőnek tartja vagy sem, esetleg megerősíteni ezt. Ami a, az LGBT ügyet illeti, eh, itt arra emlékeztetnék, hogy 2014. júliusában az Európai bíróság úgy döntött, hogy tiltani meleg férfiaknak a véradást az, az európai jogba ütközik. Ezzel kapcsolatban Magyarország mit tervez tenni? Ki felelős ezekért a dolgokért? Nézik-e az emberi jogi bírósági ítéleteket? és felveszik-e kapcsolatot az emberi jogi bírósággal, mert nem gondolom, hogy az emberi jogi bíróság szappanoperát játszana. Neil Musnyák azt is mondta, hogy a roma népesség ellen ilyen félkatonai szervezetek is fellépnek, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mit tud mondani illetve hogy azok a civil szervezetek, amelyek a romákkal foglalkoznak, szintén célpontjaivá válnak az önök tevékenységének, vagy a nőjogi szervezetek szintén sok kritika érte például azt a rendőrségi videót, amely a nőket hibáztatta nem erőszakért, nem tudom a kormányot mit tett, annak érdekében, hogy ezeket a társadalmi eh, tévedéseket eloszlassa. Tudom, hogy a videót azóta leszették. A képviselők pedig fel kell, hogy tegyék maguknak a kérdést, hogy eh, amennyiben Magyarország eh, korábban követte volna el mindezt, akkor hagyták volna-e belépni ebbe a klubba, megfelelt volna-e a kopenhágai kritériumoknak, mert a az Európa Tanácsi jelentés, illetve a szakértők által elmondottak fényében nagyon komolyan aggódtunk volna. Köszönöm. Um, next go to Judith Köszönöm. Most pedig Judith Sargentini kap szó, de előtte Tudom, hogy mindenki választ szeretne, hiszen itt mélyreható kérdésekről van szó, ezért azt mondom, hogy az ön érdekük, hogy egy-két percben szólaljanak fel. Ezt meg is tudják tenni, ha a lényegre törnek. Kérnem szépen tegyék ezt meg, hiszen válaszokat is szeretnének kapni. És 11-ig be kell fejeznünk, tehát ez az önök érdeke, Judith Sargentini a zöldek nevében. Köszönöm szépen. Az Európai Parlament az Európai Bizottságnak próbál segíteni abban, hogy a kopenhágai dilemmát leküzdje. Évek óta vitatkozunk a parlament a második cikkbeli megközelítést javasolta a jelentésében a tanács, a jogállamisági mechanizmusról beszél, és mindannyian kiutat keresünk. Mert láthattuk, hogy a hetedik cikkbeli eljárás alkalmazható, csak hogy gyakorlatban nem visz semmire. Akkor a parlament miért is szervez meghallgatást? Azért, mert az alapjogok őrzői vagyunk Európában, és ügyelnünk kell arra, hogy kerüljük el azt, hogy nem illendő különböző országok különböző ügyeiről beszélni. A plenáris néhány héttel ezelőtt a menek, me, mali, Maria és Ceutai, Ceuta elküldtek visszaküldéséről vitatkozott. próbáljunk megegyezni abban, hogy barátok vagyunk, és a barátok elmondják egymásnak azt, hogy mi a rossz és mi a jó. Hálás lennék, ha a magyar kormány szővívője beszélgetne velünk, tényszerű vitát folytatna velünk, és jogállamiság mechanizmusáról beszélne, és rámutatna arra, hogy van néhány olyan probléma, amelyen Magyarország dolgozni fog, javítani fog. Ha megnézem az Európa Tanács jelentését, és a, azt, hogy milyen gyengeségekről és erősségekről beszél, akkor itt az áll, hogy javítson a munkáján Magyarország, mint mindenki. Az ez ugyanígy jár el az emberjogi ellenőrzések során. Az ember meghallgatja a bírálatot, és megpróbál ezzel dolgozni. 28 tagállammal Európában ez az út visz előre. Köszönöm szépen, Judit. Végül Lara Ferrara a koordinátorok nevében. Itt van. A, nincs, akkor Peter Müller kap először szót, tessék. Köszönöm szépen, magyarul folytatom, hiszen Magyarországról beszélünk. Államtitkár úr, ön a Európai Parlament egyik nagy tekintélyű bizottságának nyilvános meghallgatását szappanoperának minősítette. E, én azt gondolom... Okay? Can I continue? Okay. Uh, én azt gondolom, <clears throat> hogy az ön hozzászólását követően ennek a szappanoperának ön vált a főszereplőjévé. Szeretném azt is mondani, ön sokat panaszkodott arról, hogy nem kapott konkrét kérdéseket. Én most szeretnék két egészen konkrét kérdést föltenni önnek. Az ön miniszterelnöke decemberben azt nyilatkozta az amerikai Bloomberg tévétársaságnak, most idézem, a fékek és ellensúlyok rendszere az amerikaiak találmánya, amit Európa átvett és az európai politikára alkalmazott. Megmondom őszintén, elég kínosnak tartom, hogy épp az Európai Parlamentben francia kollégám jelenlétébe kell fölhívnom a figyelmet arra, hogy a fékek és ellensúlyok rendszerét elsőként egy francia filozófus Montesquieu fogalmazta meg, akinek akkor bizony semmi köze nem volt Amerikához. De ez csak egy kellemetlen apróság. A lényegi kérdés az, hogy ha az miniszterelnöke szerint nincs szükség a fékek és ellensúlyok rendszerére, akkor az általa preferált illiberális demokráciában mi helyettesíti azt? Egy ilyen mert mi biztosítja az emberi jogok és a jogállamiság érvényesülését? De van egy másik konkrét kérdésem is. Hagy idézem ismét az ön miniszterelnökét, aki azt találta a párosi terrortámadás után nyilatkozni, idézem, nem akarunk tőlünk különböző kulturális tulajdonságokkal és háttérrel rendelkező jelentős kisebbséget látni magunk között. Magyarországot szeretnénk Magyarországként megtartani. Ez azt jelenti, államtitkár úr, hogy a miniszterelnök az általa preferált illiberális demokrácia jegyében etnikai alapon definiált, kulturálisan homogén közösségé kívánja alakítani Magyarországot? Mi történik egy ilyen országban a kulturális kisebbségekkel? Mi garantálja az ő jogaikat? Azt gondolom, államtitkár úr, ezek nagyon konkrét kérdések, és örülnék, ha sikerülne nagyon konkrét válaszokat adnia. Köszönöm szépen. Um, Köszönöm. Valójában jelentkezési sorrendben fogom felszólítani az embereket következő két éperi elnézést kérek a tegnapiért. Köszönöm, elnök úr. E, én köszönöm a vendégeinknek e, az előadásokat. Az Amnesty és az Európa Tanács emberi jogi képviselőjének e, címezném a kérdéseket. Beszéltünk róla, hogy a magyar miniszterelnök a bevándorlás elleni fellépésre kívánta megragadni a párizsi terrortámadásokat, mint ürügyet. Az magyar miniszterelnök újabb megosztást hoz létre, nem a demokratikus polgárok és a szélsőségesek között, hanem a magyarok és más kulturális, etnikai vagy vallási hátterű emberek között ez a politika, amit a kormány folyamatosan alkalmaz, milyen hatással jár a társadalom legkirekesztettebb tagjaira, a romákra, a zsidókra vagy a melegekre. Ami pedig a magyar civil szférát illeti, hozzájuk intézem a szavaimat, hogyan Eh, érinti az önök munkáját, eh, hogy a legnagyobb konzervatív pártok közössége, beleértve Merkel eh, kancellár pártját is, továbbra is védelmezi, tehát az EPP továbbra is védelmezi a Fidesz politikáját. Önök szerint mennyire lenne fontos az, hogy összeállnának, egyesülnének az európai demokratikus pártok és pártcsoportok, és kimondanák, hogy az Európai Unióban ilyen jogsértéseket nem engedélyezünk. Arra használta fel az idejét, hogy őszintén reagáljon a súlyos magyar helyzetre, hanem inkább vádolja a másik előadókat, és minden jogos kritikát hazugságként jellemzi. Köszönöm szépen! Thank you. And next is Anna Gomez. Anna. Köszönöm szépen, Anna Gomez. Kovács úrtól szeretném tudni részletesen azt, hogy Magyarország, Törökország, Oroszország és Kína példáját hogyan követi Orbán júliusban az illiberális demokráciáról beszélt, ez lesz Magyarország jövője. Ezt hajtják jelenleg végre? Szeretném a többi vezérszónokunktól a következőket megkérdezni. Mit gondolnak a pénzügyminiszterek valamint Olirán korábbi biztos javaslatáról azzal fenyegetik meg Magyarországot, hogy megvonják az alapokat, hogyha nem képesek a túlzott deficitet leküzdeni. Az emberjogi egyezményekben lefektetett magyar kötelezettségek nem jelentenek elegendő okot arra, hogy így járjunk el, annak érdekében, hogy Orbán ne ö, folytassa ezt a politikát. Tehát az európai alapokat használjuk fel fenyegetésként ilyen helyzetekben. Lenne még egy kérdésem. Láttam a civil szervezetek listáját, melyeket megtámadtak ennek az tetején a, a Transparency International szerepel mit kell tudnunk, a, mit kell még tennünk amellett, amit a bizottság fog tenni, mit kell tennünk a bíróságokon azért, hogy az Orbán eljárásnak véget vessünk. Joseph Biden a következő. Kedves kollégák, kérem tartsa mindenki magát a két perchez, azért, mert válaszokat is be kell gyűjtenünk azon gondolkoztam, hogy, hogy hát ha, ha az szappanoperában vagyunk, akkor nem kellene énekelnem, de én úgy döntöttem, hogy inkább beszélek az ének helyett. Magyarország kedves ország a számomra, mert Ausztriából, Magyarország szomszédos országából származom, és évszázadokon keresztül összekötött bennünket a történet és az, amit Magyarország a szabadságharc területén tett. Ezért meglepő az, hogy azt látom, hogy nincs beszélgetés. A közelmúltban Magyarországon jártam, különböző csoportokkal találkoztam, és azt mondták nekem, hogy nem tudnak velem beszélgetni, mert félnek attól, hogy külföldi politikussal értekezzenek, európai parlamenti képviselőként engem külföldi politikusnak minősítettek. Ez nagyon fontos mindannyiunk számára, és ezért szeretnénk elmondani önöknek, hogy beszélgetni szeretnénk önökkel arról, hogy hogyan tovább, hiszen itt a közös jövőnkről van szó. Két, két kérdésem lenne, az egyiket Mora asszonyhoz intézem. A Norvég alap más országokban is küzd nehézségekkel? vagy ezek a nehézségek csak Magyarországon jelentkeznek. Kovács úrtól pedig a következőket kérdezném. Talán megkönnyíteném a vitát, mert én továbbra is beszélgetni szeretnék önnel. Hogyan magyarázható az, hogy az egész világ összefogott Magyarország ellen? Mi történhetett, hogy a világ összefogott Magyarország ellen? It's a great question, but to get the answer, colleague... Ez egy csodálatos kérdés volt, de hogyha választ is akarnak kapni, akkor tényleg tartsák be a kollégák az egyperces időkorlátot, mert különben kifutunk az időből, és nem kapjuk meg a válaszokat. Új Michel. Új <coughs> oui, monsieur Tisztelt elnök úr, először is szeretném azt mondani, hogy úgy döntöttem, hogy az érzelmeimet visszafogom, hiszen ebben a bizottságban ülök, és úgy gondolom, hogy ez helyes nem jó, hogyha tápláljuk az érzelmeket akkor, amikor az összes őszinte demokrata, az összes európai őszinte. Nagyon ritkán vettem részt ennek a szakbizottságnak a meghallgatásain olyan ember jelenlétében, aki egy kormányt képviseli, és aki ilyen megvető cinizmust üt meg. Mm. Kovács úr 500 millió állampolgárt sért meg azzal, hogy nem állítja azt, hogy demokráciában élnénk. Az önök kormánya megfélemlíti a civil szervezeteket. Persze, hogyha egyet megfélemlítenek, akkor a többit is nyilván, és a médiát is megfélemlítik, mert annyira távol van a média megfélemlítésétől, hogy konkrétan törvényeket is hoz annak érdekében, hogy a függetlenségüket csökkentse. Utána megbélyegzik a bevándorlókat, és szerintem ez az elmúlt események tükrében ismét egy olyan dolog, ami tüzeli a vitákat, aztán a nőket, az LMBT közösséget is megbélyegzik, és továbbra is. Az bíróságok függetlenségére törnek, miniszterelnökük pedig olyan nyilatkozatokat tesz, amelyek teljes mértékben ellentétesek a szer- szerződésekkel. Ezért tiszteletben kell tartani a szerződéseket, nem csak szellemiségükben, hanem a tartalmukban is. A magyar hatóságok és a magyar civil társadalom persze önök ellen megy, az, a hatóságok vizsgálják őket, különösen akkor, hogyha a civil társadalom nem ért egyet önökkel. Ezért egy kérdésem lenne. Lehet, hogy kicsit banálisnak tűnik, de hát már más pillanatokban is hallottunk hasonlóakat. Tehát, amit én ma, a többség zsarnokságának nevezek, önök most ezt alkot, azt ö, használják. A többségnek van joga mindenhez, a kisebbségnek a létezéshez, a lélegzetvételhez sincs joga, nem hogy ahhoz, hogy megmondja a véleményét. És önök ezt nevezlik demokráciának. A demokrácia az a többség tirannoszává vált, és úgy gondolom, hogy ez aggasztó, mégpedig azért még aggasztóbb, mert önök nem direkt csinálják ezt, hanem megpróbálják meggyőzni az Európai Parlamentet is arról, hogy ők természetesen demokratikusak, és egyáltalán nem egy tirannosz az, aki uralkodik Magyarországon. Well, I can see you're all uh, ignoring my time blind. Úgy látom, hogy mindenki figyelmen kívül hagyja azt, hogy mennyi időnk van. Én látom és értem, hogy érzelmileg túlfűtöttek vagyunk, és azt is látom, hogy hogyan jutottunk ide. Ehm, de azért szeretnék, szeretnénk válaszokat is kapni. Köszönjük, Michel úr. Most pedig Lindberg Tack för ordet och tack för att ni kom hit. Sveriges relation... Köszönöm szépen, hogy itt, itt vannak. Svédország kapcsolata Magyarországgal jelenleg nagyon jó, főleg Raun, Raul Wallenberg erőfeszítései miatt több ezer zsidót mentett ki Budapestről a második világháborúban egyébként ennek alapján nagyon jó a kapcsolat, viszont van egy dolog, ami aggat bennünket, ez pedig a zsidók közösség helyzete Magyarországon. Zsidók zaklatásáról szóló jelentéseket kaptunk, és láthatjuk azt is, hogy az antiszemitizmus, amely a második világháború és a kommunizmus alatt is uralkodott, továbbra is jelen van. Egy 2013-as jelentésben az áll, hogy Európában a legantiszemitább ország Magyarország. A jobbik rendkívül erős lett, és az ilyesfajta pártok, mint a jobbik, agasztóak a számunkra. Szeretném a magyar hatóságokat felkérni arra, hogy a magyar kormány a demokráciát és a jogállamiságot használva csorbítsa a jobbik propaganda tevékenységét, és az antiszemitizmust is. És azt, amit a jobbik a parlamentben mond. Kovács úr, öntől kérdezném, hogy mi az ön véleménye az antiszemitizmussal kapcsolatban? Mi lehet ennek a motivációja? Köszönöm. Um, next is Mr. Voigt. Voigt úr következik. Ja, Vorsitzender, ich danke Ihnen und ich hoffe... Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Remélhetőleg egy percen, belül, egy percben el tudom mondani azt, amit el szeretnék mondani, hiszen a civil szervezetek ma megpróbáltak néhány uh, szempontot vázolni. Wikström asszony is említette, hogy az igazságot kell keresnünk, én is ezt mondanám. Elhangzott, hogy Magyarország rendkívül összegeket fizet ki a közszolgálati tévéknek, illetve médiumoknak. Hát ugye a választások során a nagy nyilvánosság választ és ilyen szempontból ez releváns. Elhangzott az is, hogy ez nagyon fontos, hogy a kormányhoz lojálisaknak legyenek. Van olyan is, amely, van olyan médium is szervezet, amely azért nem kerülnek el, tehát támogatnak. Említették a szerkesztőséget, olyan szerkesztőségről beszéltek, ahol telekom pénzeket fektettek be. Említették azt is, hogy elbocsátásokra volt szükség, és azt mondták, hogy ez állítólag, de mi nem így beszélgetünk itt, nem állítólag, vagy világosan, nyílt kártyákkal, vagy pedig nem. Kovács úr világosan beszélt, és ez nálunk a bizottságon belül is látszott csak olyanokat hívunk meg, akik ö, bemutatják azt, hogy ö, mit akar egy bizonyos lobby, mondjuk a baloldali ö, lobby, és például a görög helyzetről nem is beszélünk. Köszönöm. Uh, a Kedves kollégák, a következő napi rendi pont az az én napi rendi pontom, amit elnökként talán el is halaszthatok önhatalmulag, amivel már is nyertünk egy kis időt. Én látom az érzelmi túlfűtöttséget, és nem akarom a kollégákba folytani a szót, és hát nem akarom a, megakadályozni azt sem, hogy a meghívott vendégeink reagáljanak arra, amit itt hallottak tehát éppen ezért most egy kicsit visszafogom magam, és nem fogom állandóan az időkorláttal irritálni önöket. De ez nem azt jelenti, hogy mindenki annyit beszél, amennyit akar. Sophie Intveld következik. Köszönöm, eh, Claude. Azt kell mondjam, hogy kicsit csalódott vagyok eh, itt eh, ezen a meghallgatáson, mert süketek párbeszédéről van szó, és Louis Michellel teljesen egyetértek Kovács úr magatartásáról, amit mondott, nem, nem nevezhető túl konstruktívnak. És ráadásul ez egy klasszikus taktika, amely arról szól, hogy az ellenfél kritikáját vagy vagy szappanoperaként, vagy összeesküvésként írják le. Önök szerint a norvég kormány része a szappanoperának, vagy az összeesküvésnek? Merkel úr, Barózó úr, a holland kormány, az OECD, az EPP néhány tagja, a, az Európa Tanács, aminek egyébként Törökország és Oroszország is tagja, ezek is a szappanopera szereplői, Kovács úr? Nem nagyon hihető ez, nem? És ahogy Michel úr is mondta, a demokrácia nem arról szól, hogy a többséget védjük. A demokrácia arról szól, hogy védjük a kisebbségek jogait. Ez az, ami megkülönbözteti a demokráciát az autoriter rezsimektől. És önök nem védik a kisebbségeiket. Ha már a kisebbségről beszélünk, akkor azért hadd mondjam el, hogy a Fidesz maga a kisebbség, mert emlékeztetem önöket arra, hogy 45%-ot kaptak a választáson, ami nem többség, miközben, e, miközben ugye több mint kétharmaduk van a parlamentben. Tehát azért ideje elgondolkozni azon, hogy mi történik önökkel akkor, hogyha a következő választást elveszítik adott esetben. E, emellett, ami az öndemokrácia felfogását illeti, szeretném tudni, hogyha ön vagy a kormány Orbán úr barátjának, Cameronnak a nézeteit gyakorlatilag visszhangozza, hogy mi történne akkor, hogyha korlátozás nélküli megfigyelések lennének az interneten, mert azzal aztán vége lenne a sajtószabadságnak. Eh, és eh, konkrét kérdés azért nem teszek föl, mert már egy csomó ilyen meghallgatást tartottunk, de azzal teljesen egyértelmű, vagy azzal teljesen egyetértek, hogy nem mindig Magyarországról kell beszélnünk, beszélhetünk másról is, de azt viszont gondolom, hogy szükség van egy eszközre az Európai Unión belül, amelyel, eh, amelyel biztosítjuk a jogállam fennmaradását, a jogok érvényesülését az Európai Unióban. Ezért is javasolta a Liberálisok Szövetsége, hogy egy ilyen paktumot hozzunk létre, és éves értékelések legyenek. Köszönöm. Most pedig Barbara Spinelli következik. Grazie, Presidente. Una... Köszönöm, elnök úr. Volna egy kérdésem Kovács úrhoz. És egy az Amnestyhoz és a civil szervezetekhez. Tisztelt Kovács úr! Vannak tények, amelyeket az emberi jogi bíróság és más intézmények nemzetközi határozataik meghozatalában ezekre támaszkodtak. Azt szeretném kérdezni, hogy ön ezeket a bírálatokat miért nevezi, és ezeket az intézkedéseket miért nevezi érzelmi reakciónak, vagy miért titulálja a szappanoperának. Ez olyan benyomást tesz, hogy ön különös szemszögből szemléli a jogokat és a demokráciát. A jogokat ugyanolyan szintre emeli, vagy sűjeszti, mint a jogok, a, az érzelmeket. A jogok a kisebbségek védelme érdekében nagyon fontosak, a kisebbségek pedig nem olyan emberek, nem olyan csoportok, akiknek csak az érzelmekhez vannak jogai. Ön pedig mindent az érzelmek szintjére egyszerűsít, talán tévedek persze. A civil szervezetekhez és az Amnestyhez fordulok most, akik nagyon kiváló előadásokban írták le a helyzetet. Azt szeretném kérdezni, hogy a civil szervezetek, illetve az Amnesty között van-e olyan, aki azon gondolkozik, hogy az Európai Uniónak milyen eszköze van arra, hogy fellépjen az alapjogok sére, sérelme ellen, a kopenhágai kritériumok sérelme ellen, illetve mi történik akkor, amikor az Európai Unióhoz már valamely ország csatlakozott. Tehát miután csatlakozott, ezek a kritériumok már nem alkalmazandóak. Aztán a hetes cikkel kapcsolatban is lenne egy megjegyzésem. Nagyon font, veszélyes hogyha azt mondjuk, hogy az alapjogok megsértése megtörtént, hogyha ehhez a tanácsban egyhangúsághoz van szükség. E, egy országot, amit bírálnak, ugyanakkor saját magáról kell, hogy döntsön, saját magát kell, hogy megítélje, és saját maga ellen kell, hogy szavazzon, ahhoz, hogy a tanácsban egyhangú döntés szülessen arról, hogy jogsértés történt. Elnök Barbara, sa én kérek elnézést, sajnos sokszor kerülsz a lista végére, és ezért eh, nagyon rövid időt kapsz, úgyhogy most örömmel adtam neked időt. A következő Malin Björk. Parancsolj. Thank you very much. Uh, ma... Köszönöm szépen, nagyon sok minden elhangzott már, nem fogom elismételni. Uh, az elhangzottakat, csak majd meghallgatom én is azt, hogy mit válaszolnak az emberi jogi mechanizmus, illetve joga államiság témájában feltett kérdésekre. A listán, a tiltó listán szereplő két szervezettel dolgoztam, az egyik ezek közül van-e, a, valamint a leszbikus szövetséggel is. Nagyszerű aktivistáik vannak, filmfesztivált is szerveznek, amely a nemekkel foglalkozik természetesen. Fel, hozzám fordultak, mert megfenyegették őket, és féltek természetesen. Nagyon sok mindent megkérdeztek. Én e, rendkívül konkrét kérdést tennék fel, azért, mert ezek a szervezetekkel szeretnék szolidáris lenni tehát az emberjogi aktivistákat és a média képviselőit kérdezem, hogy hogyan lehetne szolidaritást tanúsítani az ilyen csoportokkal hosszú távon hogyan lehetne a jogállamiságot és az emberi jogokat szorgalmazni. Köszönöm szépen, hogy ilyen tömören, röviden fogalmazott. Fernando López Aquilar az utolsó képviselőnk. A legutóbbi mandátumunk során nagyon sokszor foglalkozott ezzel a témával. Ön az utolsó felszólalónk a panel előtt. Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálom rövidre fogni. Kovács úr, igen, megtiszteltetés volt a számomra, hogy a LIBE szakbizottság elnöke lettem 2009 és 15 között, 14 között, és én vezettem a magyarországi delegációt is, és én voltam az árnyék előadója is a Magyarországról szóló emberi jogok jelentésének. Ellátogattam Budapestre, és sokszor elmondhattam, hogy az Európai Parlament nem egy kényszerítő nem egy idegen hatalom sem Magyarországon, sem máshol több száz millió európai állampolgárt képviselünk, 10 milliónál is több magyar állampolgárt is. Természetesen elmondtam azt is, hogy a demokrácia nem csak a többség a demokrácia a kisebbségek védelméről szól inkább, beleértve a politikai kisebbségek védelmét is. Így egy álláspont védelme és a politikai ellenzék védelme is a demokráciáról szól. A demokrácia nem a politikáról szól. Egy olyan kérdést említenék meg, amiről nem beszéltek, az igazságszolgáltatás függetlenségéről, mondjon valamit erről. A Nemzeti Igazságügyi Hivataluk hogyan működik? Az Európai Emberjogi Kartában az áll, hogy joguk van az embereknek a bírákhoz. Magyarországon lehetséges az, hogy bírákat áttesznek különböző ügyekről levetnek és átesznek máshova, más ügyekkel foglalkozni. Azért, mert mondván túlterheltek. Mostanáig ezekről a kérdésekről nem beszéltünk, köszönöm. Thank you very much, Juan. Köszönöm szépen, Juan. Ezzel a képviselők felszólalásai befejeződtek. Most a panelistákhoz fordulok. Rengeteg kérdést kaptak, úgyhogy valószínűleg kezelhetetlen ez a mennyiség, de kérem önöket, hogy a konkrét önökhöz intézett kérdésekre próbáljanak megválaszolni. Kovács úr azt hiszem, hogy kicsit túlerővel szemben van, tehát kisebbségbe szorult, úgyhogy először is mindenkinek 5 percben adok szót, és Kovács úrön egy picit többet kap, hiszen rengeteg kérdést kifejezetten önhöz intéztek. Talán legyen Kovács úr az első, hogyha szeretne lenni. És akkor a konkrét kérdésekre tudna reagálni. Utána a többiek 5-5 percet kapnak. Ez mindenkinek megfelel? Jó, akkor Kovács úr parancsoljon kérem, hogy próbáljon meg konkrétan az önnek feltett kérdésekre válaszolni. Ez a legnagyobb, az egyik legnagyobb probléma 5 percben mindazokra a kérdésekre válaszolni, amit itt, eh, illetve állításokra, hogy tegyem eh, hozzá, hiszen a kérdések egy jelentős része már eleve állítással kezdődik, olyan politikai kijelentések hangoztak el. Mr. Kovács, you can take more than five minutes. You have some leeway, so don't use that. Több időt kap, hogyha akarja. Több időt kap. Köszönöm szépen, igyekszem, igyekszem végigmenni ezeken a kérdéseken, illetve állításokon még egyszer, amelyek itt elhangoztak. Nem lesz egyszerű, hiszen felteszik a kérdést nekünk, hogy miért nem vagyunk vitában. Vitában vagyunk, illetve párbeszédben azokkal az európai szervezetekkel, amelyeknek valóban az a dolga, hogy örködjenek a jogrendszer működése, az intézmények működése fölött, és azokra a kérdésekre, amelyeket itt feltettek, mi mind egytől egyig már válaszoltunk, ezeknek az ügyeknek a túlnyomó többségét lezártuk. Mégis azzal szembesülünk, hogy újra és újra ezeken a fórumokon újra és újra előjönnek ezek a kérdések, politikailag fűszerezett érzelmileg motivált állapotban olyan kijelentések hangoznak el, amelyek nem foglalkoznak azzal, hogy ezeket a kérdéseket megnyugtatóan, megegyezéses formában a magyar kormány már lezárta. Néhány dolgokra fogok, ha valamit kihagyok, kérem szépen figyelmeztessenek, igyekszem talán visszafelé haladva néhány dolgot megválaszolni. Az egyik legfontosabb, hogy miért pont Magyarország. Mi is ezt kérdezzük hiszen Magyarország az elmúlt négy évben talán a legtöbbet, legjobban átvilágított országok közé tartozik, és nem látjuk, nem látjuk, hogy ugyanezeket az átvilágításokat, ugyanezeket a vizsgálatokat is más Európai Uniós tagállamokkal szemben is lefolytatták volna, illetve hogy az Európai Parlament ezen belül is a LIBE ilyen előszeretettel foglalkozna más országok belső ügyeivel. Meggyőződésem, hogyha mindezeket a kérdéseket amelyeket nekünk feltesznek. Minden egyes ország esetében ugyanezzel a részletességgel tennének fel, egy egészen más vitáról beszélhetnénk, és eh, valószínűleg annak az eredményei is másak lennének. A magyar kormány nevében is kikérem az összes olyan állítást és eh, eh, kijelentést, amely valamiféle tekintélyelvűséggel és a demokrácia ellenes magatartással vádolja a kormányt, és megkérdőjelezi, megkérdőjelezi, hogy itt elhangzott, azt, ami 2014-ben háromszor is megtörtént Harkin Welt asszonynak mondom, az talán csak elég bizonyíték a magyar demokráciára, és arra, hogy milyen támogatás van a magyar kormány mögött, hogy három egymás követő választáson nyert a kormány elsőprő többséggel. Pár hónappal ezelőtt. Három egymás követő választást nyert meg a magyar kormány. Ön ezt mondta kétségbe azzal, hogy az arányokat, az arányokról azt próbálta mondani, hogy valójában nem is mi nyertünk. Ezt azt gondolom, hogy meg kellene fontolnia, hogy jól gondolkodik egyáltalán erről a kérdésről. Sok kérdés, illetve állítás hangzott el itt a kisebbségek védelméről. Én azt gondolom, hogy Magyarország eh, Európa közepén évezredes tapasztalatokkal bír azzal kapcsolatban, hogy hogyan tud, hogyan kell együtt élni a kisebbségekkel, hogyan integrálta ez az ország eh, történeti Magyarország és a mostani Magyarország a kisebbségeket, és van egy olyan nemzetiségi törvénye, amely Európában is szinte egyedülálló módon adja meg a képviselet, a reprezentáció lehetőségét minden magyar nemzetiségnek kitérnék nagyon röviden az Európa Tanács jelentésére, decemberi jelentésére, hiszen valóban a mi megállapításaink szerint egyrészt ténybeli tévedések vannak, és itt egy nagyon kényes kérdés mindenképpen kikívánkozik. Azok a megállapítások, amelyek növekvő antiszemita cselekményekről, vagy éppen a romák a magyarországi cigányság sérelmére elkövetett cselekményekről szólnak, egyszerűen tényszerűen nem igazak. Az elmúlt három évben folyamatosan szorultak vissza ezek az események és ezek a tettek a magyar zsidó szervezetek saját állítása szerint is így van. Tessék, megné tessék megnézni a magyar... Ha megengedik, befejezem. Ez jellemző egyébként a parlament ezen ülésére, hogy nem hagyják, hogy elmondjam a véleményemet. Nézzék meg, nézzék, nézzék meg Nézzék meg a magyar zsidó szervezetek saját maguk készített jelentését, amelyet egyébként néhány hónappal ezelőtt, ezelőtt a kormány által működtetett zsidó kerekasztalon mondtak el. Ők maguk tanúskodnak arról, hogy ezek az események, illetve ezek a jelenségek visszaszorulóban vannak. 2010-ben a magyar kormány elsőként egyébként az előtte lévő, az előtte lévő kormányok sosem tettek ilyet, megtiltotta, megtiltotta a paramilitáris szervezetek E, egyenruhás masírozását, és tényszerűen nem igaz, hogy az elmúlt években romák, ellené, romák ellenében, illetve a romák sérelmére olyan ö, e, ö, e, dolgok történtek volna, amivel minket vádolnak. De menjünk tovább. Um, beszéljünk például a, arról, hogy hogyan stigmatizálunk kisebbségeket. Nem stigmatizálunk kisebbségeket. A magyar kormány volt az, amely 2010 őszétől az Európai Uniós elnökséget előkészítve 2011 első felében végre európai szintre emelte a roma kérdést. Olyan nem csak tagállami, hanem összeurópai roma stratégiát kezdeményeztünk, amelyet soha előtte senki nem tett meg. A magyar felzárkózás politika az egyik legkonzisztensebb és eredményeit illetően az elmúlt három évben az egyik legeredményesebb felzárkózás politika, tényszerű adatok támasztják alá ezt. Volt szerencsém másfél évig ezzel a területtel foglalkozni, tényszerűen cáfolják azokat a kijelentéseket, amelyeket önök itt tettek. Miért nem? Érdekes módon ez a ez a bizottság, az itt ülő képviselők miért nem foglalkoznak többet azokkal a jelenségekkel egyébként, amelyek Nyugat-Európa országaiban is legalább ennyire előfordulnak, és mindannak fényében egyébként, amely Nyugat-Európában az elmúlt időszakban történt, például a zsidók sérelmére elkövetett erőszakos akciók esetében, minden, de nem igazságos az a felvetés, amelyeket, amit önök Magyarországgal és Közép-Európával szemben folyamatosan hangsúlyoznak. Menjünk tovább. Menjünk tovább, jó? Az európai intézmények mindegyikének megvan a maga feladat és hatásköre. A magyar kormányzat, illetve a magyar kormányzati szervek folyamatos párbeszédben vannak ezekkel az intézményekkel, és minden olyan kérdésre, amely felvetődött, pontos, tényszerű és egyértelmű válaszokat adtunk. A, a, a magyar kormány álláspontja éppen az, hogy ezt a tényszerű és lezárt válaszokat nem veszik figyelembe ezekben a vitákban. Folyamatosan újra és újra ugyanazokat a toposzokat, ugyanazokat a kijelentéseket halljuk minden egyes lezárt ügyel kapcsolatban. Az NGO kérdésére Kirkhope képviselő úrra akartam válaszolni. 2012-ben, két évvel ezelőtt Magyarország egy új, a civil szervezetekről szóló törvényt fogadott el. Egy olyat, amelyet nem csak az érintettek, hanem minden ezzel kapcsolatban, vagy ezzel foglalatoskodó nemzetközi szervezet is üdvözölt, amelynek az új szabályai amelynek az új szabályai nem csak, hogy mindenki számára elfogadhatók voltak, hanem rendet raktak, kívánatos rendet raktak abban a folyamatban, illetve abban az eljárásrendben, ahogy a civil szervezetek forrásokhoz jutnak, ahogy tevékenykednek, illetve abban a formában, hogyan kell saját magukat regisztrálni, hogyan kell elszámolni, milyen folyamatoknak kell megfelelni az Egyesült Államok amerikai nagykövetségétől a különböző nemzetközi szervezetekig mindenki üdvözölte ezt a lépést. Most, amikor egyébként ezen civil törvény alapján e, néhány civil szervezettel jogi természetű vitája van a kormánynak, érdekes módon elkezdődnek azok a vélemények, és megjelennek azok az állásfoglalások, amelyek megkérdőjelezik két év e, egyébként korábban egyáltalán nem megkérdőjelezett e, eseményeit. Menjünk tovább azon már nem lepődöm meg, hogy a magyar európai parlamenti képviselők nemcsak, hogy eh, környezetéből kiragadva, hanem eleve torzítva, sőt, eh, tudatosan félre magyarázva tesznek fel kérdéseket a miniszterelnök kijelentéseit eh, illetően. Önök pontosan tudják, hogy a miniszterelnök miről beszél, és én nem is szeretnék abba a szerepbe, én, ne, én, én nem szeretnék abba a szerepbe csúszni, hogy el kelljen önnek magyarázni, hogy mi a különbség az európai eh, demokráciák eh, intézményrendszere és az, az amerikai intézményrendszer között, vagy éppen, hogy Montesquieu pontosan mit is mondott az hatalmiágak szétválasztásáról, és ez miben különbözik attól az amerikai felfogástól, amely a checks and balancesről beszél. Ön pontosan tudja ezeket a különbségeket, képviselő úr. Um, igen, ez nagyon érdekes, hogy milyen, milyen véleményeket kiabálnak be innen a sorokból, azt gondolom, hogy érdekes ezzel is foglalkozni. Még talán egy olyan kérdésre szeretnék kitérni, amely, amely itt megjelent. Az elmúlt három évben a fogyatékkal élők és a, a a foglalkoztatását, illetve a velük való foglalkozást illetően, én azt gondolom, hogy a korábbi a 2010 előtthöz képest nagyon komoly előlépések történtek Magyarországon. Nem csak azért, mert például az Európai Parlamentben olyan képviselőnk van a Fidesz KDNP képviselőcsoport képviseletében, illetve az előző parlamenti ciklusban két képviselő is volt, aki képviseli ezeket az embereket, hanem azért is, mert nem csak, hogy mindenben megfelelünk, hanem igyekszünk túl teljesíteni azokat az elvárásokat, feladatokat, amelyeket az Európai Bizottság, illetve a parlament döntései alapján végig kell követnünk. És talán egy utolsó megjegyzést engedjenek meg, akinek kimaradt a válasz, kérem kérdezzem még egyszer vissza, és arra is válaszolok. A miniszterelnök bevándorlással, illegális bevándorlással kapcsolatban tett kijelentései semmilyen szempontból nem mennek túl azokon az állásfoglalásokon, amelyeket pontosan például az Európai Parlament az elmúlt években elfogadott. Tessék visszanézni azokat a határozatokat, amelyeket az Európai Parlament hozott. Tessék visszanézni azokat a kijelentéseket, amelyet vezető európai politikusok tettek a bevándorlással, az illegális bevándorlással kapcsolatban. Lehet a fejünket, lehet az önök, önök dughatják a fejüket a homokba. Az előttünk álló évek és időszak egyik legkomolyabb kérdéséről van szó, amelyről érdemes érzelmek és elfogultságoktól mentesen tényszerű vitát folytatni. Köszönöm szépen! let's go to Weber. And Köszönöm, Anne következik. Five minutes, thank you. Öt percnél többet kérem, ne használjam fel az időből. Köszönöm. A biztos jelentésével kapcsolatban rákérdeztek a follow és arra, hogy vajon tervezünk-e a hatóságokkal találkozókat. Konkrét follow nem lesz, olyan értelemben, hogy nem fogunk találkozni a hatóságokkal. Mindazonáltal megemlíteném, hogy jövő héten a az Európa Tanács közgyűlése a jövő héten Magyarországról beszélni fog, a 2013-as jelentés elfogadását követően. A biztos jelen lesz majd ezen az ülésen, és beszélni fog a magyar, az ottani magyar delegációval is. Ez azon folyamatos párbeszéd keretében történik, amelyet a biztos szorgalmaz. Természetesen ezzel még nem zárult le az ügy, folytatjuk a párbeszédet. A biztos általában leveleket intéz a hatóságokhoz a látogatásokat követően, így jártunk el a civil szervezetekkel kapcsolatos látogatást követően. Az illetékes miniszterhez intéztünk egy levelet, és megkaptuk a választ. Ha úgy gondoljuk, hogy közben ö, szükség van valamilyen follow-upra, akkor felveszük a kapcsolatot a hatóságokkal. Kérdeztek a fogyatékkal élőkről. Természetesen ez nem csak Magyarországban, Magyarországon probléma. Csak szeretem volna megemlíteni, hogy a fogyatékkal élők azon jogáról is megfogalmaztunk egy állásfoglalást, hogy szabadon, külön, egyedülálló módon élhetnek, vezethetik életüket. Ami a stigmatizáló retorika kérdését illeti m-m-m, bevándorlákkal szemben, ön is említette, hogy ez sajnos nem csak Magyarországon kérdés, téma. Hangsúlyoznám, hogy a illegális migrációról beszélnek sokszor, az irreguláris migráció helyett, a gyűlöletkeltés a bevándorlókkal szemben az egy olyan téma, amelyről a biztos is beszél, agáját megfogalmazta a jelentésben. Sürgeti hatóságokat arra, hogy egy nemzeti programot ö, alkossanak meg az intoleranciára vonatkozóan. Ha érdekli, akkor a jelentésben ezt ö, elolvashatják. Végül, ha megengedik, Szeretnék eh, reagálni arra is, amit eh, a eh, Kovács úr tett meg tényszerű, vagy a tényekkel kapcsolatos hibákról. A biztos nem csak a civil szervezetek jelentésére alapoz, hanem a hatóságokkal is találkozunk, így próbáljuk kiegyensúlyozni a helyzetet. A prezentációm során nem említettem meg, hogy például a hajléktalanok esetében ellátogattunk a Budapest negyedik kerületébe egy hajléktalan szállásra, az izola szállásra, azért, hogy felmérhessük ezeknek a személyeknek a helyzetét. És el kell mondanom, hogy szörnyű ez a szállás, hiányzik a pénz, nem tudják finanszírozni ezt a szállást. Elmentünk egy közeli erdőbe is, ott laktak a hajléktalanok, ott laknak a hajléktalanok különböző sátrakban, és inkább ott laknak, mint a szálláson. Tehát látni, hogy konkrétabb lépésekre, fellépésre van szükség ezzel kapcsolatban, e, így értékeltük a helyzetet a látogatásunkat követően. Köszönöm szépen, kedves kollégák! A következő napi rendi pont, 13-as napi rendi pont, az USA-val kapcsolatos megfigyelési program, ez az én napirendi pontom lett volna, ezt elhalasztottuk, és akkor a 14-es pont következik majd, így a magyar meghallgatásra lesz egy kis időnk, és akkor be tudjuk ezt a meghallgatást fejezni majd. A kollégáknak is adok még szót. Tehát, kedves kollégák, a következő Barbara nagyon rövid leszek. Néhány képviselő kérdésére reagálnék arra a keretre vonatkozólag, amire azért van szükség EU-s szinten, hogy az emberi jogi aggályokat tudja kezelni a tagállami szinten. Elég rendszeresen vizsgáljuk ezt a kérdést, nem a csak akkor, amikor a magyar helyzetet vizsgáljuk, hanem más tagállamok helyzetét vizsgálva is. Bizonyos területeket lefednek az irányelvek, például a diszkrimináció tilalmát, és ez lehetőséget arra, hogy az Európai Bizottság és utána esetleg a bíróság fellépjen. De ha olyan területekre érkezünk, amelyeket az irányelvek nem fednek le, vagy ahol van egy kis szakadék, egy kis terület, amit ezek nem fednek le teljes mértékben, és ahol, ahogy ez a panel is mutatja, többször felmerülő problémákat tapasztalunk egy-egy országnál, akkor az intézmények, különösen az Európai Bizottság már sokkal gyengébb és kevésbé tud fellépni. Amit szeretnénk látni, az az, hogy legyen egy olyan keret, ami megerősíti a jogállamiságot. Mert a jogállamiság egyik elve az az, hogy meg kell felelni az emberi jogoknak. Ez egy olyan eszköz, kellene, hogy legyen, amit a bizottság és a tanács is tudna, és kellene is, hogy használjon olyan esetekben, amikor rendszeresen arról számolnak be, hogy kormány, egy kormány vagy kormányok alássák az emberi jogi helyzetet. Ez egy megelőző eszköz, tehát nagyon fontos, hogy a parlament folyamatosan felveti az aggájait, és folyamatosan nyomon követi a helyzetet, és így ezeket jelzi is a bizottság felé. Elnök, köszönöm szépen, hogy konkrét volt és rövid, és most a két fennmaradó kollégától kérem, hogy tegyék ugyanezt. Köszönöm szépen. Szeretnék nagyon röviden a szappanoperáról szóló vitára reflektálni. Magyarországon inkább a kommunista népi operának tűlik ez a dolog, nem szappanoperának, és nem annyira vicces. A politikai nyomásgyakorlásról kérdeztek az újságírókra gyakorolt politikai nyomás nagyon gyakran rejtett. Az újságírókat kérdezzük meg a felméréseinkben, és azt mutatják, hogy romlik a helyzet. Nagyon ritkán vannak olyan esetek, amikor tényleg felszínre kerül egy-egy ilyen eset. Tavaly volt egy ilyen, ugyanis a legnagyobb online újság, amit a legnagyobb magyar telekom cég, amit az egyik legnagyobb európai cég, a Deutsche Telekom birtokol, elmozdította a vezető újságíróját, a főszerkesztőjét, elmozdította azt a oknyomozó újságírót, aki feltárta, hogy milyen óriási összegeket költött utazásra az egyik magyar miniszter, és a Deutsche Telekom politikai nyomásra stratégiai díjat kötött a magyar kormánya. Az egyik oknyomozó újságíró belső vizsgálatot kért. A Deutsche Telekom ezt el is végezte, és most a Deutsche Telekom visszautasítja azt, hogy ezt nyilvánosságra hozza. Az újságíró megkérte, hogy ezt a jelentést hozzák nyilvánosságra. Talán, hogyha mi ezt a jelentést nyilvánosságra hozathatnánk, akkor jobban megértenénk, hogy hogyan működik a politikai nyomás az egyik legnagyobb magyarországi cégben, amit az egyik legnagyobb európai cég birtokol. Köszönöm szépen! Most pedig Veronika következik. Köszönöm szépen. Megpróbálok én is rövid lenni, bár sok kérdést kaptam. Az első ezek közül az a eljáráshoz kapcsolódik, és azokra a jogi esetekre, vagy bírósági esetek, bírósági eljárásokra, amik állítólag az én alapítványom ellen folynak. El szeretném ismételni, hogy jelen pillanatban nincs jogi eljárás. E pillanatban az NGO Fund, a civil alap, vagy a mi alapítványunk, vagy konkrétan ezeknek egyik munkatársa ellen se. A médiában megjelentek szerint van vizsgálat, ismeretlen gyanúsítottak ellen, akik kapcsolódnak a civil alaphoz, de mivel mi nem kaptunk semmilyen információt erről, nem tájékoztattak minket, konkrétan nem kerestek meg minket, ezért nem tudjuk, hogy mi a gyanú alapja, ki vizsgál, ki csodát. Tehát mi csak a médiából tájékozódhatunk, soha konkrétan, közvetlenül velünk a kapcsolatot nem vették fel. A szeptember 8-i házkutatás óta. Mások esetek vannak egyébként, tehát az egész ügy az maga nagyon komplex. Vannak bírósági esetek, de ezeket az én alapítványom indítványozta. Van egy bírósági ügy, ami az adó számunk felfüggesztésével kapcsolatos, ezt ugyanis bíróságon megtámadtuk. Ez egy administratív intézkedés, mondhatom úgy is, hogy büntetés az állítólagos nem együttműködéssel, amit a kehivel szemben tanúsítottunk. És van még egy bírósági eset, egy rágalmazási ügy, amit a miniszterelnöki hivatallal szemben indítottunk. A házkutatással kapcsolatban megkeresett bennünket a rendőrség korában is, és kérésüknek megfelelően benyújtottuk a kért dokumentumokat. Ezért a, a házkutatást szükségtelen és túlzott eljárásnak tekintettük, ezért ismét csak emiatt az eljárás miatt öm, pert indítottunk. Szerintünk szükségtelen volt több mint 40 rendőrt beküldeni az irodánkba, akik egész nap ott kutattak, nem engedték meg, hogy a telefonjainkat vagy a kompjútereinket használjuk, és a kollégáim meglehetősen rosszul érezték magukat ebben a környezetben. Még egy pillanatra visszatérnék a vizsgálatra. Ezzel kapcsolatban ki kell nyilvánítanom még egyszer, hogy a civil alap donorjai, a norvégok egyszer sem bíráltak minket, egyszer sem merült fel gyanú az alap kezelésével kapcsolatban. Épp ellenkezőleg nagyon jó az együttműködés közöttünk, és eh, úgy találták, hogy ez a civil program nagyon jól működik. Ezért nehéz megérteni azt, hogy ezek a vádak, ezek az állítások honnan származnak. együttműködünk bármilyen magyar hatósággal, akinek joghatósággal van felettünk, akinek joga van a munkánk felett ellenőrzést elvégezni. De az illegális és jogtalan vizsgálatokkal nem fogunk együttműködni, ilyen például, amit a kehi végez, aminek nincs jogalapja. Ami pedig a szélesebb körű helyzetet illeti a civil szférában Magyarországon. Fontos megemlíteni, hogy bár az új civil törvény, amelyre Kovács úr is utalt, megalkotta az általános keretet, abban nincs természetesen teljes mértékben igaza, hogy ezt mindenki üdvözölte. Az illetékes kormányhivatalokkal az én ügynökségem, az én alapítványom együttműködött. Üdvözöltük azt, hogy van egy új törvény, de ennek a bizonyos részleteit bíráltuk. Például az új törvény végrehajtása a közhasznósági ö, státusz bejegyzése egy évbe vagy akár több időbe is kerül. Továbbra is ö, ingyenes, de az administratív folyamat nagyon elhúzódik, és gyakran az administratív terhek egyre növekednek általánosságban is a civil szervezetek fölött. A legutóbbi statisztikák szerint, amit a magyar KSH adatai alapján tudtunk meg. 2013-ban 64 ezer civil szervezet működött Magyarországon. A szám 700-zal csökkent a korábbi évhez képest, és ez csak 13-ban, 2013-ban történt így, 2014-ben folytatódott ez a tendencia. Tehát azt látjuk, hogy a civil ágazat, a civil szektor, a civil társadalom zsugorodik Magyarországon. Így néz ki tehát a helyzet. Végül, de nem utolsó sorban, mit tehet az EU? Én egy alapokkal foglalkozó szervezetnek dolgozom, tehát mi pénzről tudunk beszélni. A civil ö, támogatási alap egy nagyon különleges pénzügyi mechanizmus a tekintetben, hogy ez a norvég alap az egyetlen olyan, amely a demokrácia megerősítésért, a jó kormányzásért, a, a közvélemény részvételéért tevékenykedik. Nem tudok más olyan finanszírozási alapot, aminek ez lenne ennyire konkrétan a fókusza vagy a prioritása. És meggyőződésem, hogy nagyon hasznos lenne nem csak a magyar civil szervezetek, hanem általánosságban a civil szervezetek számára, hogyha az európai, olyan európai finanszírozási mechanizmusokat dolgoznának ki, amelyek konkrétan azt célozzák, hogy megerősítsék az NGO-k szerepét a demokrácia fejlesztésében, illetve egy nyílt társadalom kialakításában. Köszönöm szépen, és elnézést, hogy ilyen hosszan beszéltem. Köszönöm. Kedves kollégák, akkor én megköszönöm az összes vendégünknek, hogy eljött. López Aguilar korábbi elnök is mondta, hogy nem először foglalkozunk az alapvető jogok kérdésével Magyarország vonatkozásában. Nagyon hasznos volt meghallgatni azokat, akik ide eljöttek és abban, azzal mindenki tisztában van, hogy a parlament nem bíróság, ugyanakkor elég egyértelműen van egy olyan formális szerepünk, csak úgy, mint a többi EU intézménynek, hogy odahassunk, hogy az alapvető jogok, illetve a jogállamiság ténylegesen megvalósulnak a különböző tagállamokban. Ez egy formális kötelességünk, és nyilván önök is tudják, nekünk közvetlen közvetlen kép, közvetlenül megválasztott képviselőként feladatunk az, hogy foglalkozunk ezekkel a dolgokkal. Tegnap Timmermans elnök helyettestől is megkérdezték, hogy az alapvető jogok megvalósulását hogyan képzeli el a bizottság, illetve azoknak a védelmét hogyan képzeli el a bizottság, és már akkor megfogalmaztuk, hogy egy hatékony mechanizmusra van szükség, amelynek révén minden tagállamban tanulmányozható lenne az alapvető jogok érvényesülése, és ebben az esetben egyenlő bánásmódban részesülnének a különböző tagállamok. Nagyon nehéz volt összehozni ezt a mai eh, ülést, illetve elkezdeni, és eh, normálisan levezényelni. Köszönöm mindenkinek a részvételét, a figyelmét és a fegyelmét, Köszönöm a kollégáknak, és különösen a meghívottaknak, hogy itt voltak. Colleagues, we're now going to move on to point 14 of the Libé agenda. So those of... akkor kollégák, a 14-es napi rendi pont következik. Kedves kollégák, akik maradnak, azok maradjanak.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 colleagues, um, colleagues, I wonder if we, uh, people could please settle down. Um, we're going to start with our high-speed hearing. Um, kedves kollégák, kérem, hogy üljenek le. Most a 2014 májusában megrendezett Európai Ifjúsági Rendezvény nyomon követése az I villám meghallgatás a téma. Everyone, nobody wants to pay attention. Nem nagyon akarnak figyelni a kollégák. Ahogy uh, látják az átlag életkor jelentősen csökkent itt a meghívottak között. Igen, fiatalkák. Ez azt is jelenti, hogy a 14-es pontot most értük el. Azoknak, akik a 13-as napi rendi pont miatt jöttek, azoktól elnézést kérek, mert a meghallgatás, rendkívül érzékeny meghallgatás kifutott az időből, és éppen ezért halasztottuk a 13-as napirendi pontot, ezért elnézést kérek azoktól, akik amiatt jöttek volna e, ide. A 14-es napirendi pont is nagyon e, érdekes. Eh, ahogy önök is tudják, elmagyarázom nagyjából, hogy mi történt, mert nem biztos, hogy mindenki figyelte ezeket az eseményeket. Tavaly májusban volt először 6000 fiatal európai részvételével egy ilyen eh, Strasburgi parlamentben megrendezett eh, ülés, ahol 600 ötletet fogalmaztak meg az EU jövőjével kapcsolatban a, eh, a fiatalok, és mostani AI villám meghallgatásunkon egy nyomon követő meghallgatást tartunk, kiválasztottunk néhány fiatalt, itt vannak mellette, említettem, az AI részvevői, és ők hét különböző bizottságban is megfordulnak, az egyik mi vagyunk. Itt előadják az ötleteiket, a cél nem csak az, hogy meghallgassuk ezeket az ötleteket, hanem azokat becsatornázzuk a saját szakpolitikánkba, a hatásköreinkbe, valahogy beépítsük a mi munkánkba, valamilyen módon reagáljunk rájuk. Tehát, kedves kollégák, Eh, akkor most a fiatalok elmondják, mit gondolnak, és eh, erre valami fajta politikai választ eh, kell adni. Nem tudom, milyen munkamódszereket alkalmaztak eddig a fiatalok. Először egy kis rövid előadást fognak tartani, majd egy-két percben lehet reagálni. Erre már most látom, hogy ebből probléma lesz tehát most különböző témák következnek, digitális technológia, eh, migráció, diszkriminációmentesség, ezek olyan területek, amelyeket eh, mi is eh, tárgyalni szoktunk. Az ülés során ugye a, a tudni kell, hogy a polgárok azok online figyelemmel kiselhetik ezeket a dolgokat, tehát a hashtag iHearings eh, jelszó, nem tehát eh, az interneten is lehet reagálni ezekre eh, nem fogok itt jegyzeteket olvasgatni. Csütörtökön már elkezdenek hazautazni a képviselők, most csak magyarázom, elég fáradtak ilyenkorra már, ezért vannak ott itt ilyen kevesek, de mondtam és ismétlem, hogy az irodákban is nézhetik képviselők, mert webstreaming van. Tehát a hashtaget föl lehet venni, és ezzel lehet kommunikálni a fiatalokkal. Egyébként a, az idősebbeknek is vannak eh, Twitter accountjaik eh, eh, és fiókjaik, és ott lehet kommunikálni. Egy élő Twitter falunk is van, ezt is megtalálhatják ha nem mondanak semmi érdekeset, akkor ez nem fog mozdulni, tehát mondjanak valami érdekeset, hogy valaki reagáljon, és ne maradjunk szégyenben. Most itt leginkább a szenyor kollégákhoz fordulok, akik, akik hajlamosabbak esetleg sarkosan fogalmazni. Na mindegy. Á, már megint egy kicsit el vagyok veszve a gondolataimban, és akkor én most eh, beszeretném mutatni őket, eh, Stefan eh, Jánkét, aki az Erasmus Student Network, az Erasmus Hallgatók Hálózatának az elnöke. Találkoztunk már, ugye? Igen, igen. Aztán Osiris Hoppel, elnézést, rosszul ejtem, aki projektkoordinátora az INSPE House of Youth eh, szervezetnek, ami egy helyi ifjúsági, regionális ifjúsági szervezet eh, Hollandiában, Alexandra Klucska, aki a külkapcsolati igazgatója és alelnöke az EZI Europe-nak, amely egy diákfórum, európai diákfórum, és igazgatósági tagja a European Movement Internationalnek. koruk ellenére hosszabb rangjuk van, mint legtöbbünknek, sokra viszik még. Ezzel azt hiszem, hogy mindenkit bemutattam, és elkezdhetjük a az első témát, digitális technológiák. Ebben a témában Stefan és Osiris fognak beszélni két-két percig, és eh, itt eh, az a lényeg, hogy eh, valahogy próbálják aztán megszólalásra bírni a képviselőket, és a Twitteren keresztül is lehet reagálni mindenre. Mindenki megértette, amit mondok? Talán én is megértem most már. Akkor leesett a tantusz. Yeah, before I go into my ideas, we have been actually the Liebe Committees. Mielőtt bele ö, vágnék, elmondom, hogy azt mondták, hogy a Libe szakbizottságban tűzteleznek a legtöbbet, úgyhogy megragadom én is a helyzetet. Stefán vagyok, és elmondom, hogy milyen gondolataink vannak. A címet elolvasták, látták. Az Európai Ifjúsági Rendezvény képviselőiként vagyunk itt. Elmondom, hogy milyen gondolatokat beszéltünk meg. Az Európai Alapjogi Egyezmény digitális térbe való bevitelé eh, az egyik ilyen gondolatunk. Ez releváns az önök számára. Elmondom, hogy miért beszéltünk erről sokat az ifjúsági rendezvényen, és hogy eh, miért emelem én ki eh, mint ahogy láthatják az Európai Parlament választási eredményeit is, az Euró... tehát pont akkor voltak a parlamenti szavazások, választások, az ifjúsági rendezvényen mindenki erről beszélt, beszéltünk a civil párbeszédről, és beszéltünk arról, hogy digitális eszközöket is gyakrabban kellene használnunk, hogy beszélgessünk a politikusokkal. Mindenki erről beszélt. A digitális technológia használata egy teret igényel. Nyilván a fiataloknak magabiztosan kell tudniuk szavazni online, illetve ott megosztani gondolataikat. Tehát a kibertérben belül kellene megjeleníteni az emberjogi egyezményt. Meg kell néznünk azt, hogy milyen jogai és kötelezettségei vannak a fiataloknak a mindennapi életben a fiatalok az internettel nőttek fel. Kattintásnyira vannak barátaiktól, kedvenc színészeiktől, énekeseiktől, mindentől. Vásárlást is azon bonyolítják, és a barátaikkal is azon keresztül beszélgetnek. Ezért egy keretre van szükségünk, egy olyan keretre, amelyben kattintásnyira lesz majd a politika is tőlünk. Köszönöm szépen. Is, um... Köszönöm szépen. A következő Osiris. Osiris. Osiris. Osiris, thank you. Elnézést, köszönöm szépen. Az én javaslatom az, hogy az adatvételmi szabályokkal kapcsolatban legyen egy kézikönyvünk, amelyhez könnyen hozzá lehet férni, és amely könnyen értelmezhető. Sok fiatal nem tudja, hogy adatvédelem tekintetében milyen jogok illetik meg, például a feledéshez való jog, valamint az adatokhoz való hozzáféréshez való jog. Ezekről nem tudnak, de emellett még a védelemhez való jog. A digitalizáció korában ez rendkívül fontos. nehe, egyre neheze, mindig azon fáradozunk, hogy egyre több jog illessen meg, de ezt ki is kell tudni használni, ezzel élni kell, tudni kell. Ezért kellene egy kézikönyv, amelyhez könnyen hozzáférhetünk, amelyet könnyen tudunk átnézni, elolvasni és felhasználni. Kérném szépen, legyen egy ilyen kézikönyvünk. Bízanak bennem ezzel kapcsolatban. Másodszorban megfelelő módon reklámozni is kell majd ezt a kézkönyvet az ifjúsági szervezeteknél, mert akkor majd az ifjúsági szervezetek is segíteni fogják önöket ennek reklámozásában. Köszönöm szépen! Hát ez csodálatos volt, köszönjük! A képviselőtől most azt hiszem, hogy reakciókat kell várnunk. Fernando López Aguilar akart hozzászólni, de ő most nincs itt, úgyhogy Birgit is akar majd reagálni, ezt tudom. Ez az utolsó, ez a kézikönyv, ez nagyon érdekes volt. Juan helyett Birgit esetleg reagálná? nagyon szépen tartották az időt a fiatalok, úgyhogy most egy kicsit több időnk van. Birgit, nem tudom, hogy hova tűnt a kollégám, de megpróbálok reagálni a kérdésekre. Egy ilyen könnyen érthető brosúra, hát ezért szerintem még itt a hátbeli kollégák is hálásak lennének, mert az adatvédelmi csomag, ami az asztalunkon van, az nagyon bonyolult. Ezt a csomagot azonban még nem fogadtuk el, tehát az Európai Parlamentnek ugyan vannak álláspontjai az adatvédelmi csomagban a digitális korszakra vonatkozó új jogokról, de a tanács és a tagállamok lassítják a folyamatot, ők még nem járultak hozzá. Mindazonáltal a feledéshez való jog, vagy a beleegyezés koncepciója ezek nagyon fontosak, és ezekről már is most érdemes lenne tájékoztatni a fiatalokat. Úgyhogy érdemes folytatni az eszmecserét arról, hogy a fiatalokat ne csak tájékoztassuk arról, hogy milyen jogaik vannak, hanem arról is tudjanak, hogy mi történik, amikor használják ezeket. Amikor használják az internetet, az e-mail szolgáltatásokat, az úgynevezett közösségi hálózatokat, akkor tudniuk kellene, hogy milyen jogok illetik meg őket. Hogyan? Hogyan csináljuk azt? Hogyan érjük el, hogy a fiatalok tényleg elolvassák és megvizsgálják ezeket? És még egy mondat. Néhány évvel ezelőtt szervezeteink létrehoztak egy képregényszerűséget, hogy a szakpolitikákat érthetővé tegyük most a YouTube-bal, az internet használatával talán már a csomag elfogadása előtt tudnánk tájékoztatást nyújtani a fiataloknak a jogokról. Köszönöm szépen. Igen, és utána egy olyan kézikönyv lenne, amit folyamatosan változtathatunk annak függvényében, hogy mi történik, milyen új jogszabályokat fogadnak el. Jó. Pável úr következik. Köszönöm szépen. Én is megpróbálok egy percnél rövidebb időben hozzászólni. Egy projektről szeretnék beszámolni, ami Romániában zajlik. Argentinából vettük át. Egy olyan websájtot szeretnék létrehozni, ami egyszerű nyelvre fordítja azokat a bonyolult dolgokat, amikről itt tárgyalunk, hogy a fiatalok, a civil szervezetek megérthessék és szavazhassanak azelőtt, mielőtt mi szavazunk. Tehát mi, politikusok, megismerjük a fiatalok véleményét azokról a dolgokról, amikről mi döntünk, és amik az önök életét épp úgy, mint a miénket majd befolyásolni fogják. Ezért szeretném bátorítani önöket, hogy egy ilyen platformot hozzanak létre, hogy önök számára, illetve a fiatalok számára lefordíthassuk emberi nyelvre azt, ami itt zajlik. Thanks, Mr. Pavel. Köszönöm szépen, Pavel úr. Tereza következik. Beszélhetek spanyolul? Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk. Az önök nézőpontjából szeretném megtudni, hogy mennyire fontos a fiatalok szerint. Az, hogy odafigyeljünk egy olyan témára, amit mondjuk itt már évek óta tárgyalunk, de egyébként ráadásul egyre fontosabbá válik, és ez a szabadságjogok és a biztonság közötti egyensúly kérdése. A fiatalok beszéltek az adatvédelemről de az adatvédelmi kérdés most valahogy függőben van. A PNR-t, azaz az utas adatokat vizsgáljuk most különböző eszmecserék foly- folyamán. A fiatalok mit gondolnak erről, és a fiataloknak mi a véleménye a terrorizmusról? Hogyan tudják ezt a terrorizmusra adott reakciókat a szabadságjogokkal összeegyeztetni? úgy érzik, hogy a biztonság felé kell elmozdulni? Hogy érzik? Az egyensúly kezd felborulni a biztonság és a szabadságjogok között? Önök fiatalok nem mondhatnák, hogy ezzel kapcsolatban mi a véleményük, hogy hol kellene meghúzni a határt, az egyensúlyt? Szeretnék reagálni arra, ami elhangzott. Én belevágnék. Ami a kézikönyveket illeti, majd a, beszélnek erről az utolsó kérdésről, a szabadság és biztonság kérdéséről. A fiatalok, akkor, amikor bizton, bizalomról beszélnek, és a biztonságról, akkor bizalmatlanokká válnak, ott volt az NSZ, azt látják, hogy mindenbe bepillanthat bárki, számukra nagyon fontos az, hogy az adatok biztonságosak legyenek. A kézikönyvekre visszatérve jó lenne, ha a fiatalok is tudnák, hogy az adatokkal mit kezdenek, még akkor is, hogyha ezt internettel nőttek fel, még akkor is, hogyha ezt napi szinten használják, keveset tudnak arról, hogy az adatokat hol tárolják, hogy mi ezeknek a sorsa, stb. Az átláthatóságot kell növelni, hogy a fiatalok bizalmát erősítsük. Questions? Um... Köszönöm szépen a kérdéseket. Egyetértek azzal, amit a kollégám most elmondott, és kiegészíteném azzal, hogy annak érdekében, hogy az átláthatóságot növeljük, az ifjúsági szervezetekkel való együttműködést kell erősíteni. Az ifjúsági szervezeteknek megvan a struktúrájuk ahhoz, hogy elérjék a fiatalokat Európában. Informálisan és fiatalos módon teszik ezt meg. Én kihasználnám ezt az ifjúsági struktúrát, hogy az önök információit hozzá, hozzájuk továbbítsam. Nagyobb, szélesebb körben el tudnánk érni így a fiatalokat. És szeretnék önökkel kommunikálni, beszélni arról, hogy ezt hogyan tennék meg a leghatékonyabb módon. Köszönöm szépen. Akkor a migráció kérdésköre következik. Stefan, a hármas gondolat migránsok befogadásával kapcsolatban. Kérném, nyilatkozzon. Igen, köszönöm szépen. Ami a migránsok befogadását, integrációját illeti, ez rendkívül aktuális téma tud, mindannyian is tudunk a szörnyű párizsi támadásról, tehát időszerű a téma. Elmondom, hogy mi történt az ifjúsági rendezvényen. Azt javasolnám, hogy integráljuk jobban a migránsokat, és legyünk barátságosabbak Európában velük szemben. Konkrét javaslatom is van, ennek két oldala van. Igazságosabban kell elosztani a bevándorlókat, menekülteket Európában egymás között a tagállamoknak, tehát nagyobb felelősséget kell vállalniuk a tagállamoknak. A másik oldal az egy programról szól, az önkormányzatok jobban beleszólhatnak az integrációba részletesen. Tudjuk, hogy Európában vannak konfliktusok, Európában mindenki azért jön, mert biztonságos háznak tekinti. A fiatalok ismerik a helyzetet. Ami az integrációról szóló vitát illeti, és azt, hogy az emberek hogyan alkalmazkodnak a mi kultúrához, úgy gondolom, hogy egy programot kell létrehoznunk, támogassuk az önkormányzatokat, a helyi szintet, azért, hogy ők támogathassák a migránsokat, főleg a rendkívül érintett önkormányzatokra gondolok itt. Támogassák a bevándorlókat, menekülteket a nyelvtanulás és más oktatási célból. az önkormányzatok így könnyebben támogathat, tájékoztathatják a közvéleményt arról, hogy milyen előnyöket hozhat a multikulturális társadalom. Ettől két oldalú folyamatról van szó, a helyi közösségeknek is ösztönző lehet ez. Beszéljünk arról, hogy ott helyi szinten, hogy mi is a migráció. Köszönöm szépen most Alexandra az EU-s határokkal kapcsolatos gondolatot fogja kifejteni. Köszönöm, elnök úr! Az európai fiatalok tapasztalatai és az eseményünk alapján világosá vált, hogy nagyon komoly szükség van a fiatalok vízum könnyítésére, különösen, hogyha a szomszédsági politikához tartozó országokból származnak ezek a fiatalok, és szeretnének az Európai Unióba utazni. Tehát ne csak harmadik országbeli tanulók, hanem fiatalok is kaphassanak önkéntességre, képzésre, vagy más tevékenységre vízumot, hogyha szeretnének Európába utazni és tapasztalatokat szerezni itt. Úgy gondolom, hogy könnyebbnek kéne lennie a fiataloknak vízumot kapni. Szükség van arra, hogy a nagyon magas díjakat eltöröljék, ez különösen a nem annyira előnyös helyzetben lévők számára nagyon komoly akadály. A várakozási idő lecsökkentése és a nagyon bonyolult bürokratikus eljárások leegyszerűsítése lenne szükséges. Sok ember szeretne eljönni, hogy tapasztalatot szerezzen, ellátogatni egy eseményre, de aztán nem tud vízumot kapni, visszautasítják a vízumkérelmét. Több ezer ilyen helyzet fordul elő rendszeresen. Aztán a vízumnak azt is biztosítania kellene, hogy ez a fiatal, aki tanulni jön az EU-ba, megkapja azt a jogot is, hogy szabadon mozoghasson az EU-s tagállamok között. Azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy a mobilitás nagyon fontos a kultúrák közötti együttműködés megerősítésére, a kultúrák közötti megértés és párbeszéd szempontjából, de ugyanakkor jó módszer arra is, hogy a fiatal, jól képzettek embereket ide vonzuk Európába. És végül, de nem utolsó sorban azt is megemlíteném, hogy ismerem az önök munkáját a vízumirányával kapcsolatban, ezt nagyra értékelem de szeretném arra kérni sok fiatal szervezet érdeké, nevében önöket, hogy folytassák ezt a munkát, hiszen a tanácsi döntés december nagyon elszomorított minket. Az európai fiatalok kérik önöket, hogy folytassák a munkát a vízunk könnyítése kapcsolatban. Köszönöm, Alexandra. Te <laughs> tovább beszélt, mint az idő, ami rendelkezésre állt, úgyhogy biztos, hogy európai parlamenti képviselő lesz önből. Megnyitom a lehetőséget a képviselők előtt, hogy reagáljanak. Először Eli kap szót. Köszönöm, elnök úr. Hazudik, hazudik. Mindig túllépjük az időt, hogy ne aggódjanak. Köszönöm szépen a felszólalásokat, nagyon fontos, és tökéletesen egyetértek Stefánnal. Ami Párizsban történt, az nem a migrációról szólt. Ezek az emberek franciák voltak. Ez itt a probléma, a kulturális kérdés. Hogy a kultúrák közötti konfliktus kell megpróbálni elkerülni. Én Olaszországból jövök. Mi is, és más kollégák is tudunk arról, hogy mit jelent egy humanitárius válsággal szembenézni mi európaiak látjuk azt, hogy mi történik a földközi tengeren. Ez kezd temetővé válni. Gyorsabban sikerült közös európai temetőt létrehozni, mint egy valós közös európai menekültügyi rendszert. Ebben a közösségben, ebben a bizottságban különösen kell küzdenünk azért, hogy a szakpolitikáink jobban működjenek, mint a jelenlegiek, amelyek láthatóan nem működnek. Ehhez egy oldalról arra van szükség, hogy szembenézzünk a humanitárius válsággal. Európának jogi kötelessége, hogy reagáljon a háború vagy diszkrimináció elől menekülő tömegek problémájára. Ugyanakkor új jogi rendszereket kell létrehoznunk, amik szabályozzák a migrációt. Most már nekem sincs túl sok időm, úgyhogy azt szeretném hozzátenni, hogy az egyetlen reményem az az iskolák, hogy az emberek, a gyerekek úgy nőjenek fel. Például Kelet-Európában a 90-es években akár háború erről érkeztek a gyerekek hozzánk, és úgy nőttünk fel, hogy megismertük egymás különbségeit. Ez az egyetlen módszer az integrációra. Köszönöm, Eli. Persze képviselők, akik tényleg ismerik ezt a kérdéskört, nem csak így véletlenül itt ülnek, hanem általában a hátterük újságírók, vagy valami más hasonló szakmájuk van, ami miatt ismerik ezt a helyzetet, ismerik ezeket a kérdéseket. Cecília. Ciankes. Köszönöm. E, nem tudom, svédül beszéljek, vagy angolul e, nagy örömmel reagálok eh, Janker úr a javaslataira. Ugye azt tudjuk, hogy hat tagállam kapja a menekültek 80%-át, illetve odaérkeznek, ami azt jelenti, hogy a többi ország eh, tehetne többet. A szolidaritásról azonban jogszabályt hozni elég nehéz, valójában reménytelen amit mond, hogy valamilyen módon, valami kulcs alapján osszuk el a menekülteket, ezen dolgozunk, de én a Dublini rendeletnek voltam a raportőre, és azt 2013. júniusában szavazták meg, most a következő lépésre van szükség az európai menekültügyi politikában, ami azt jelenti, hogy legális és biztonságos utakat kell létrehozni. Az önjavaslata, hogy önkormányzatokat ösztönözzünk, szerintem akár a tagállamokat is. Azt gondolom, hogy több mézes madzagra és kevesebb furkós botra van szükség, és Eh, teljesen egyetértek önnel. Klucska asszony, hát eh, ugyanez a problémám, vagy ugyanaz a véleményem, gyakorlatilag eh, én is csalódott vagyok a tanács reakciójára. Én írtam az irányelvet, vagy voltam raportőre a diákokról, kutatókról szóló irányelvnek. Valójában a vízumokról szóló javaslata az már a mi munkánkban benne van, a tanácsot kellene egy kicsit ide ebbe az irányba ösztönözni. A, a diákok és kutatók szabad mozgása az egyik sarokköve az én az én munkámnak, illetve az én anyagomnak, és én azt gondolom, hogy ez vonatkoznia kell az önkéntesekre, valamint a valamint a családtagokra is, ugyanis ez a szabad mozgás az egységes, sokszínű Európának az egyik legszebb szimbóluma. Köszönöm. Igen, hát ez egy nagyszerű keret így, most következő felszólalónk Ignáció Kora. Köszönöm szépen, elnök úr. Stefan, nagyon örülök annak, hogy itt vagyunk és együtt beszélgethetünk. Ugyanabban a cipőben járunk. Én is 31, 31 éves vagyok. De hát ön a sötét oldalon ül, tehát a másik oldalon ül. Na jó, folytassuk. Akkor, amikor meghallgattam a javaslatát, akkor úgy gondoltam, hogy e, e, így kell elgondolkozni a határokról, menedékérökről, stb. 84-ben születtem, most itt dolgozom, különböző javaslatokat tesznek itt meg, és ha megnézzük azt, hogy hogyan működik a világ, akkor láthatjuk, hogy nagy a nacionalizmus a bevándorlókkal szemben. Nekünk, fiataloknak ezt nehéz megérteni, és éppen ezért egyetértek az, amit elmondott, például az igazságos elosztásról, és arról, hogy az önkormányzatok a helyi szint mit tehetnek, a befogadás, integráció tekintetében. A költségekről azt mondanám, hogy könnyítsük meg például a vízumok megszerzésének feltételeit. A társadalom nagymértékben megváltozott, a parlament azon dolgozik, hogy eh, ezzel a megváltozott világgal eh, elbánjunk, szembesüljünk. Köszönöm szépen. Én is szerettem volna mondani valamit. Én is eh, annyi voltam, mint ön, amikor ide kerültem a parlamentbe. Stefan, Alexandra most válaszolni fognak arra, milyen elhangzott. Igen, nagyon gyorsan. Nagyon jó megjegyzéseket tettek, és jó látni, hogy ugyanúgy gondolkozunk. Alexandra beszélt a vizumokról szóló irányelvről. A parlament nagy többséggel fogadta ezt el, és nagyon sokan önök közül támogatták is ezt. Az egyik kolléga elmondta, hogy a tagállamokkal rá kell venni arra, hogy megtegyék azt, amit meg kell tenniük az ifjúsági szervezetek is tehetnek valamit. Egy dolog az, hogy az Európai Parlamentben elfogadták ezt az anyagot, de önök választott képviselők dolgozanak velünk együtt otthon is, hogy ne vizezzék fel ezt az irányelvet. Az, amit a tanács elfogadott, az nem olyasmi, amit a parlament akart, illetve fogadott el 2014-ben. Működjünk együtt, és fogadják el a fiatalok gondolatait, vegyék figyelembe, és próbálják meggyőzni a tagállamokat, hogy tegyék meg azt, amit meg kell tenniük. Stefan, hibáztam, Alexandra, elnézést, mert két képviselőnek még szót kell adnom, két-két percben elnézést kérek. Ana Gomez és Ulrike fognak két-két percben. Elnézést kérek. Anna először, utána pedig Alexandrát kérem, Alexandrának adok szót. Stefan? Stefan azt mondta, hogy a migránsok alkalmazkodjanak a kultúránkhoz. Értem, hogy mit ért ez alatt, de nincs szükségünk arra is, hogy újra tanuljuk a toleranciát, hogy multikulturális világban tudjunk élni amikor látjuk azt, hogy milyen antiszemita, idegen gyűlölő, anti-iszlám tendenciák vannak a társadalomban, akkor nem kellene tiszteletet mutatni az iránt is, ami mondjuk szent a muszlimoknak? A muszlimokra is szükség van, az muszlimok többségére a terrorizmus elleni küzdelemben a többségük egyébként velünk van, mert ők a fő áldozatai a terrorizmusnak. Ezzel kapcsolatban is szeretném hallani a, ké, a véleményeket. Most pedig Úrike kapszott. Köszönöm, köszönöm elnök úr, köszönöm Claude, köszönöm szépen a jó ötleteket is. Szeretnék némelyikhez hozzászólni, de először hadd mondjam el, hogy nagyra értékelem azt a munkát, amit az I eseményen végeztek a fiatalok. 2016-ig még remélem itt leszek a parlamentben, sőt, ráadásul a bírónak is tagja vagyok, úgyhogy nyomon fogom követni a munkát. Nagyon próbálkoztunk a vízum könnyítéssel, de a tanács, a, illetve a bizottság nem akar közös menedék ügyet és közös vízum ö, rendszert. A menekültek szétosztása, ahogy Cecília is mondta, nem egyenletesen osztanak el ugyanis a menedékkérők. De hát azért is érkeznek bizonyos országokba, mert ott már vannak kapcsolataik. Tehát nem annyira könnyű csak így szétosztani az országok között a menekülteket. A másik a vízum könnyítés. A nyitott koordináció módszere. Ez egy Európai Uniós módszer, ami például a az önkormányzatok között segíthet a legjobb gyakorlatok, a bevált gyakorlatok megosztásában. Hiszen lehet, hogy a, mondjuk a városok társasága, vagy valami más szervezet is folytathatná ezt a gyakorlatot. Tehát az jó lenne, hogyha a városok megosztanák egymás között a tapasztalataikat. A Nyugat-Balkánon és más országokban is vannak olyan területek, ahol három hónapon keresztül nem utazhatnak az Európai Unióba egy belépés után az állampolgárok. Ennek több oka is van. De azzal szeretném befejezni, hogy szerintem nagyon fontos lenne Európában, hogyha akár még az önöknél fiatalabbak is, például mondjuk 16-18 éves gimnazisták, középiskolások eljönnének egy hétre Brüsszelbe, és megismernék az európai intézményeket, hogy megtudják, megtanulják, hogy mi a közös Európa, és a negatív gondolatokat az EU-val kapcsolatban egy kicsit ki tudnánk pucolni a fejükből, hogy lássák meg, hogy miről is szól ez az egész, és hogy működik. Elnök, köszönöm szépen, Úrike Alexandra. Parancsoljon. Well, I will be short because... Köszönöm. Rövid, röviden tudok fogalmazni, mert egy csomó dolog már itt elhangzott. Gyakorlatilag örülünk annak, hogy győzködnünk nagyon nem kell önöket, mert úgy tűnik, hogy egyetértünk. Ami a tanács döntésének meggyőzését illeti, illetve a döntés megváltoztatását. Mi már ezt tesszük, győzködjük őket, leveleket küldözgetünk és harcolunk ezért, ugyanakkor ebben szükségünk van önökre is, mert bár hiszek az ifjúsági szervezetek és a civil szervezetek erejében, egyedül nem fog menni. Tehát azt remélem, hogy az együttműködés folytatódni fog. Köszönöm. Yeah, I just wanted to say today, of course, you know... Nos, azt akartam csak mondani, hogy ugye sok a közös bennünk uh, itt uh, itt egyetértenek ugyan önökkel a, a többség, de azért készüljenek fel, hogy nem mindenki fog. Tehát készüljenek fel arra, hogy hogyan reagálnak azokra, akik, akik nem értenek egyet. Nekünk is ezt meg kellett tanulnunk. Most a harmadik ötletkör következik a diszkrimináció témaköre, és azért a kisebbségek védelméről, illetve a mm, diszkrimináció ellenességről fog beszélni. Két dolgot. Az én javaslatom az az, hogy az EU ifjúsági jogokért felelős ombudsman nevezzen ki mert azt látjuk, hogy a diszkrimináció még mindig van Európában. Az Európai Unió próbál fellépni a diszkrimináció ellen, és itt elsősorban a kiszolgáltatott csoportokra gondolok, ehm, tudatosítani kell, rá kell mutatni, hogy a fiatalok 30-ig, Korao úr, ön már nem tartozik ide, sajnálom, a fiatalok egy kiszolgáltatott csoport, és diszkriminálnak ellenük. E, egy csomó országban van gyermekjogi biztos, de ezek valójában a nemzeti e, gyermekjogokra koncentrálnak. Egy európai ifjúsági ombudsman az európai ifjúsági jogokra koncentrálna. És e, európai szinten politikát csinálnak, olyan politikát, amelyek a fiatalokról szólnak, a fiatalok védelmét hivatottak elérni, mert ne lehetne létrehozni egy európai ombudsmant. Nyilván arról lehet vitatkozni, hogy ennek az ombudsmannak mi legyen a e, hatásköre. Nekem lenne néhány ötletem. Ez egy olyan személy lenne, aki az ifjúsági jogokra felhívná a figyelmet, azokat előmozdítaná, illetve feltárná a kihívásokat, rámutatna a kihívásokra, és rámutatna a diszkriminatív gyakorlatokra, valamint az lenne még a dolga, hogy önöket mindenről tájékoztassa. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Alexandra a hatos gondolatról beszél. Rasszizmus és gyűlölet elleni harc, ezt tetszik nekem. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, mint ahogy elhangzott, az ifjúsági rendezvény utolsó témája volt ez. A megbeszéléseinken is elhangzott, hogy, ha, hogy büntetet, bünteni kell minden tagállamban az egy csoport ellen irányuló gyűlöletet és diszkriminációt a tagállamoknak ennek megfelelően kell megváltoztatniuk jogszabályaikat. Akkor, amikor a gyűlöletbeszéletről ejtünk szót, akkor láthatjuk, hogy néhány tagállamban ez csak a rasszizmusra és a xenofóbiára vonatkozik. Néhány tagállamban például ez nem vonatkozik arra, hogyha más csoportok, érzékeny, sérülékeny csoportok ellen irányul. Például a, a nemi vagy a nemi alapú megkülönböztetésnél ezt nem veszik figyelembe az ilyen gyűlöletbeszédeket. Az Unió jogszabály dolgozott ki a sérülékeny csoportok védelmére, a kulturális hátteret veszik figyelembe ezeknél a csoportoknál, ezt sem szabad elfelejtenünk megfelelő adatokat is gyűjtenünk kell arról, hogy gyűlölet alapú bűncselekményeket hányszor követnek el. De hát nehéz ezt megtenni, mert sokszor félelemből, vagy pedig a megfelelő fogalom meghatározás miatt nem tudjuk, hogy hol követték el ezeket a bűncselekményeket. Minden állampolgárt ugyanolyan védelem illet meg, ugyanolyan jogok. Kérve kérem önöket, hogy dolgozzanak egy ilyen jogszabályon, és gyakoroljanak nyomást a tagállamokra. Sorry, I was looking at my Twitter. Köszönöm szépen, a Twittert néztem éppen. Én nem szerepelek túl sokat itt, de hát ez a gond azzal, hogy az ember elnököl. Jó. Hm nehéz itt több feladatot ellátni egyszerre, elnök is vagyok és koordinálok. Cecil, a következő felszólalunk. Rispondo. Köszönöm szépen. Szeretném megemlíteni azt, amit Anna is elmondott. Ez egy olyan téma, amivel nagyon sokat foglalkoztam személyesen is érint engem ez a téma, azért, mert engem is diszkrimináltak, úgyhogy nagyon sok mindent alá tudok írni abból, amit Anna elmondott. Jó lenne egy fogalom meghatározást találni. A gyűlölet, gyűlölet beszéd esetében. A szólásszabadság nagyon fontos. A tolerancia határokat is meg kellene határozni ezt a parlamenten belül is megtehetjük, de lehet, hogy a parlamenten kívül is eljárhatnánk. Úgy tűnik, hogy a tudatosság kicsi. És nagyon gyakran összekeverjük ezt a kérdést a vélemény nyilvánítás szabadságával. A téma szívügyem, és ezt itt be is vallom. Persze a témához való viszonyunk mindig attól függ, hogy éppen milyen kontextusban tartózkodunk. Azt kell megnéznünk, hogy mi lehetne a támpont, mire összpontosíthatnánk. Azért, hogy azért, hogy lássuk, hogy a gyűlölet ki irányul többnyire a leggyengébbek ellen és nekik nincs erejük ahhoz, hogy felvegyék a harcot, vagy pedig nem ismerik a jogaikat. Ezeket a javaslatokat fel kell karolnunk. Nagyon sok eszköz már a kezünkben van itt a parlamentben. Különböző dolgokat irányelvekben fektettünk le. Ezeket kellene átnézniük a tagállamoknak, meg kellene néznünk azt, hogy a tagállamok ezeket a jogszabályokat hogyan értelmezik, hiszen az értelmezés is eltérhet tagállamról tagállamra. Van egy diszkrimináció mentességről szóló irányelvünk is, egyébként ezt még nem fogadtuk el, tehát nagyon sokat teendőnk ezen a téren. Mint említettem, együttműködésre van szükség, a tudatosságot kell növelni, felhívni a figyelmet, már az iskolában. tájékoztassuk az embereket arról is, hogy milyen IT eszközök állnak rendelkezésükre. Mindez a tanterv része lehet. Ami pedig a kulturális párbeszédet illeti, ez az utolsó megjegyzésem. Van lehetőség arra, hogy felhasználjuk a kultúra közi párbeszédet az integrációra. Ezt egyébként a társadalmon belül láthatjuk is. Köszönöm szépen, Cecília. A fiataloknak szeretem volna megemlíteni, hogy a rasszizmus elleni munkacsoport nemrég jött létre, ennek Cecília az elnöke. Van egy intergroup, tehát ennek most már komoly kultúrája van itt a parlamentben, hogy ezzel a témával foglalkozzunk. Egyre több képviselő akar beszélni ez jó. Egy embert még hozzá tudok adni a felszólalók listájához, persze ezzel minden lehetséges szabályt megszeget, persze. A következő képviselő Helga, aki szót kap. Dank u wel, voorzitter. Köszönöm szépen, elnök úr, Kedves kollégák, kedves meghívottak, szeretnék reagálni néhány megjegyzésre. Nagyon érdekes volt meghallgatni azt, amit elmondtatok. Ami az Európai Ombudsman elképzelése, aki az ifjúság érdekeit védené, jó, csak legyünk gyakorlatiasak. Tetszik ez az elgondolás, de ha ezen gondolkozunk el, akkor ne felejtsük el, hogy itt olyan személyek vannak, akik a rasszizmus ellen harcolnak, stb. Csak ügyeljünk arra is, hogy az áldozatokat ne kategorizáljuk. Egy olyan ombudsmani szolgálatra van szükség, amely mindenkire odafigyel. A diszkrimináció összefügghet olyan személyekkel is, akik valamilyen fogyatékossággal élnek, vagy mondjuk leszbikusok, melegek, tehát a diszkrimináció az sok minden összefügghet, de mindig, mindig egy ember irány, felé irányul. Egy ombudsman, lehet ez férfi vagy nő, ez a személy bizonyos eszközökkel kell, hogy rendelkezzen, annak érdekében, hogy kivizsgálja a hozzá beérkezett panaszokat, ő továbbítja a panaszokat az illetékes szervekhez, illetékes országokhoz. Ez a fontos. fontos. A lényeg az, hogy az ember tudja azt, hogy gyorsan hova fordulhat ilyen esetekben. Ha az ombudsmani hivatalt kategóriákra osztjuk, akkor már nem átlátható a rendszer. Ez egy dolog. Ami pedig a nyilvánítás szabadságát illeti, én teljes mértékben értem azt, amit elmondtak, de én, és én ellenzem azt, hogy gyűlöletbeszédeket folytassanak. Ez elfogadhatatlan. De kérdés, hogy a nyilvánítás szabadságát hogyan ö, határozzuk meg? A parlament ö, határozza ezt meg? Mondjuk ki mi azt, hogy ö, mi az elfogadható és mi az, ami nem? Nekünk kell ezt megtennünk, ami egy valaki számára elfogadható, az lehet, hogy a másik számára nem az. Nagyon nehézkes, bonyolult vita ez. Az elvekkel kell egyet értenünk, azzal kell egyetértenünk, hogy a vélemény nyilvánítás szabadságára szükség van, de emellett az észszerűségre, a józan észre is. Hogyan járulhatunk ehhez hozzá? A nevelés révén, azzal, hogy megtanítjuk a gyerekeket, hogy tartsák tiszteletben mások véleményét. Viszont a gyűlölet az elfogadhatatlan, ez világos. Ami azt a kérésüket illeti, hogy az Európai Parlament foglalkozzon azzal, ami a tagállamokban zajlik, az imént foglalkoztunk a magyarországi helyzettel. Ha ezt megnézzük, akkor láthatjuk, hogy az Európai Unió felelős azért, hogy foglalkozzon a tagállamokkal. Az Európai Parlament is szerepet tölthet, tölthet be ebben, de az Európai Bizottság látja el magát a feladatot. És mindaddig, amíg a szerződést nem módosítják, nem tudunk semmit sem tenni. A tagállamok maguk tudják a szerződést módosítani. A parlament a nemzeti kormányokat felkérheti arra, hogy a módosítást hajtsák végre, de egy bizonyos eljárást kell lefolytatnunk. Ez volt az én hozzájárulásom, köszönöm. kind of running out. Köszönöm szépen, Hell. A kollégák most már fogy az időnk, úgyhogy mindenki csak egy percet kap. Egy rövid egy percecskét, és aztán utána Úréke, aki egyébként alelnök is, ő kap még egy percet parancsoljon Juan. Köszönöm szépen a nagy lelkűséget, hogyha összefoglalhatnám az Európai Parlament oldalát a reakciónkat. Nagyra értékeljük, hogy itt vannak a fiatalok az európai ifjúsági eseményről. Ha két konkrét kommentárom lehetne, az egyik. A fiatalok ügyének az előmozdítása valamilyen intézményen, vagy akár ombudsmanon keresztül hogyha a borzasztó katasztrófa menedzsmentnek, amit ö, itt tapasztaltunk, az az egyik következmény, hogy a tagállamok a szociális szövetet bomlasztották minden tagállamban. Az egyenlőtlenség növekedett a fiatalok ellen, az idősek ellen, a fogyatékossággal élők ellen, vagy a védelem nélküli emberek, akár hajléktalanok elleni diszkrimináció növekedett. Úgyhogy ez az ötlet nem elvetendő, de emlékeznünk kell arról, hogy nem csak egy intézményre van szükség, hanem a szakpolitikák megváltoztatására is, hogy az egyenlőséget, a, mint kohézív tényezőt visszaállítsuk az egész Európai Unióban. Aztán a gyűlöletbeszéd ezzel kapcsolatban, amikor még Libe elnök voltam, annyiszor elmondtam a bizottságnak is, hogy mennyire fontos, hogy egy jogszabályokba bekerüljön a fellépés a gyűlöletbeszéd ellen és a gyűlöletet támogató politikák ellen. Az Európai Parlament gyakorlatilag itt bűnügyi jogszabályokat kell, hogy hozzon, mert hogy itt nagyon súlyos jogsértésről van szó. Meg kell határoznunk, hogy mi a határa a szólásszabadságnak. Szólásszabadság nem jelentheti azt, hogy valaki mást megalázunk, hogy objektív diszkriminációt alkalmazunk. A gyűlöletbeszédet meg kell tiltani Európai Uniós jogszabálya, ami a nemzeti jogszabályokra is kihatással lesz. Köszönöm, Úrike, kérem szépen legyen egy perc. Gyors leszek, elnök úr. Köszönöm. Amit hallottunk, abból is látszik, hogy az Európai Parlament maga is azt a sokszínűséget képviseli, ami az európai állampolgárokat jellemzi. Vannak leszbikusok, színesbőrűek, fogyatékossággal élők, és ez jó dolog. A legtöbb képviselő nem. Tehát, hogy többség nem homoszexuális. És ők nem érzik azt, hogy diszkrimináció áldozatai. De ezt az egyenlőségi irányelvet a tagállamok is végre kell, hogy hajtsák. A parlament és a bizottság már 2009-ben támogatta, és még mindig előfordul az, ami Ausztriában két hete előfordult, hogy egy kávéházóból, egy hagyományos bécsi kávézóból két leszbikust kidobtak, mert csókoloztak. Az egyenlőség irányelv alapján bírósági eljárást indíthatnának, most nem tehetik meg. Persze, volt egy óriási demonstráció, 2000 ember tiltakozott a kávéház előtt, tehát valószínűleg ez hatással lesz a tulajdonosra, de biztosítanunk kell, hogy ezen a kontinensen senki ellen ne legyen diszkrimináció semmilyen alapon, ami alapon az emberek azt gondolják, hogy más emberek akár mások lehetnek. Köszönöm. Úrike, köszönöm szépen. Most a két fiatal kap szót. Az utolsó szó jogán reagálhatnak a képviselők hozzászólásaira. Kollégák, három órakor fogjuk folytatni a munkát, és köszönöm szépen a tolmácsoknak, akik ismét kötelességükön túlmenően támogatnak bennünket. Nagyon profik, köszönöm szépen ezt a hozzáállást és Úrikének is köszönetet mondok, mert azt gondolom, hogy ez új számomra is, és a többi kollégának is, akik részt vettek ebben a vitában, és ilyen fegyelmezetten folytatták le a vitát. Nagyon fontos volt ez, szerintem ebben a szellemben kell majd folytatnunk a munkát. A két fiatal kapja tehát meg a reagálás jogát a képviselők hozzászólásaihoz. Először Osiris, utána pedig Alexandra és Stefán, hogyha még valamit szeretne, akkor ő is szót kap. Köszönöm, hogy meghallgattak, és hogy java- reagáltak a javaslataimra. Kell, hogy legyen ombudsman európai szinten? Lehet. amikor az egyenlőség előmozdításáról vagy a gyűlöletbeszéd elleni felépésről van szó, akkor az oktatás szerepe eh, kell, hogy a legfontosabb legyen. Eh, például egy európai eh, állampolgári jogi nevelési tantárgy bevezetése, gyakorlatilag a civil társadalom és a ifjúsági szervezetek kérik ezt, és például a mi szervezetünkben megpróbáljuk elérni azt, hogy eltűnjenek az előítéletek a más kulturális hátterű emberekkel szemben, vagy a más szexuális orientációjú emberekkel szemben, ugyanakkor mégis úgy gondoljuk, hogy ilyen jellegű diverzitásban nem részesül, vagy nem fér hozzá az emberek egy komoly része. Éppen ezért úgy gondolom, hogy itt majd a Kulturális Bizottsággal együttműködve lehet egyfajta európai állampolgári ismeretek tantárgyról beszélni. Köszönöm, Stefan. Nem muszáj. Ha megkapom a mikrofont, akkor én élek vele. Stefan. Nico, now you've started. Okay. Na mindegy, ha már megkaptad, akkor mondja. All of the MEPs that actually stayed in the room after the first session listened. Nos, köszönjük, hogy meghallgattak bennünket, és ritkán van alkalmunk, hogy így beszéljünk önökkel. Remélem, hogy később is kapcsolatban maradnak velünk, illetve más fiatalokkal, és amikor majd lesz a következő nagy ifjúsági Jamboree, ugye most 6000-en voltak jelen, nagyszerű példa volt és élmény volt, ezt folytatni kell. Köszönöm, hogy eljöhettünk. Stefán, köszönjük. Thank you on, particularly thank you to the members who stayed and participated. You made... Köszönöm, köszönöm azoknak, akik végig itt maradtak, eh, és eh, a köztisztviselőknek is, akik maradtak a végéig. Köszönöm.